Äh, bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen. Hölgyeim és uraim! Látom, látom, mindenkire ráugrott a fülhallgató, most, hogy németül beszélek úgy, hogy körülbelül százezren néznek ma minket, mert a webstreaming megy kifelé. Most már a spanyolok is fölvették a fülhallgatóikat. Szerkász úr! Ein wichtiges hearing haben. Wir haben ein hearing for... Nagyon örülök annak, hogy meghallgatást bonyolíthatunk le két szakbizottság között. Az egyik a mi szakbizottság, a másik az Agri szakbizottság. Nagyon fontos témáról lesz szó, nevezetesen a mezőgazdasági termelőkről lesz szó. Tudjuk, hogy nekik hatalmas problémáik vannak, Sokan azt mondják, hogy hát a mezőgazdászok jól járnak, mert nagyon sok európai támogatást kapnak, hát ez nagyon nagy leegyszerűsítése a dolgoknak. Olyan feltételekre van szükségünk, ahol a termelők azt mondhatják, hogy olyan körülményekre van szükségünk, és valóban megvalósultak, ahol egészséges, fenntartható terményeket termelhetünk, a biológiai, a vegyszerek, kiiktathatók a termelési folyamatból. Ez a célunk, és most lehetőségünk van arra, hogy ma mind a két szakbizottságot meghallgassuk, <clears throat> közös meghallgatást szervezünk. Nagyon örülök annak, kedves kolléga, hogy ön is el tudott látogatni az Agri Szakbizottságból. Guinness kolléga, mint ír kolléga egy olyan országból jön, ami nagyon nagy előrehaladást ért el. Ezen a területen nagyon jó példával szolgálhatnának más országoknak, hogy a házi feladataikat hogyan végezzék el. Nagyon örülünk annak, hogy Írországban olyan sok a mezőgazdasági termelő. Németországot, az országomat is nagyon érinti ez a téma. Elvolt úr meg is adnám a lehetőséget arra, hogy egy bevezetőt tartsom, aztán a szakértőknek is megadom a szót, de kérnék arra mindenkit, hogy a hozzászorulásuk maximum 10 perc legyen. Néhányan azt gondolják, 10 perc az nagyon kevés. Hát ha nyugtassam már meg önöket, mi képviselők általában kettő percet kapunk, most képzeljük el, két perc alatt kell az Európai Unió mezőgazdasági helyzetét ismertetnünk, hát el volt úr, megadom a szót, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök annak, hogy mindenkit üdvözölhetek itt. Amióta azt javasoltam, hogy legyen egy saját kezdeményezésű jelentésünk, hogy a biztonságról beszélünk, azóta Írországban 21-en vesztették életüket mezőgazdasági jellegű balesetben, és nagyon sokan megsérültek. Sajnálatosan ez a számadat jól érzékelteti az Európai Uniós helyzetet is. Ez egy nagyon veszélyes szakma. Sok óra minden ö, időjárási viszony között vegyszerekkel, elektronikai szerekkel bánnak, gyakran légúti megbetegedéseket szervez, szereznek, gyakran izolált helyen dolgoznak, ott történnek a balesetek. Tehát ezt a szektort nem lehet összehasonlítani a többivel. Nagyon sok a kockázati tényező. Ez nem egyszerűen munkahely, hanem gyakran egy ott is laknak helyben a gazdálkodók családjai. A sérülések száma nagyon nagy, és tragikus módon az elmúlt években a gyermekbalesetek száma meg sokszorozódott. Gyakran az általános egészségügyi politikákban nem kap ez kiemelt szerepet. Ugyanakkor azt követeljük a gazdáktól, hogy fenntartható gazdálkodást folytassanak. Én várom az eszmecserét ma. Az legyen a célkitűzésünk, hogy pán-európai megközelítést alkalmazzunk a biztonság területén, és talán ma az ülés végén dönthetünk arról, hogy legyen egy közös jelentésünk, vagy sem, de erről döntsenek a tagok. Nagyon örülök annak, hogy bemutathatom önöknek a, képvisel, a szakértőinket. Az első Patrick Griffin, egy ír szakértő, és jelenleg nemzeti prevenciós politikákat dolgoz ki a gazdák, halászok és bányászok számára. Iránymutatásokat és megvalósítási programokat. Ezen kívül a felügyelő csoportoknak a tanácsadója is. Az EU mezőgazdasági biztonsági munkacsoportnak a vezetője volt, ezen kívül részt vesz a halászati biztonsági elvek kidolgozásában jelenleg. <clears throat> Őt követi Pedro Delgado Cobos, aki a spanyol nemzeti biztonság és higiénés központ vezetője. Ő a spanyol mezőgazdaság képviselőjéként a munkahelyi biztonságnak a felelőse, és nem kötelező érvényű irányelveket dolgozott ki az érintett munkások számára, és jelenleg az INSHT-nek a tagja, és több tanácsadó nemzetközi szervezetnek a munkahelyi balesetek megelőzése területén. A két kitűnő úriember mm, előadása következik, tehát most megadnám a szót Patrick Griffinnek. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy mondjak köszönetet, hogy eljöhettem ide ma, és szólhatok önökhöz. Én különösen Írországot fogom kiemelni, de általában az euró is kitérek a mezőgazdasági termelők biztonságát illetően. És egy publikáció áll az önök rendelkezésére a hozzászólásom után. Először is 140 ezer gazdálkodó egység van Írországban, 92% a saját alkalmazásban van, 91%-án legelők vannak, 9%-án pedig terményeket termelnek. A gazdálkodás, mezőgazdasági gazdálkodás sok órás tevékenység, nagyon nehéz körülmények között, és nagyon kis profittal. De ugyanakkor a, a farmok, ezek otthonok is, idősek is ott laknak, gyerekek is, és ez külön kockázatot jelent. Körülbelül 400 ezer embert érint a mezőgazdasági termelőegységekben a, az a kockázati egység, ami jellemző ezre a területre. Itt mutatom önöknek a tejtermelő gazdák ö, halálos baleseteinek a feltüntetését a jobb oldalon, ö, láthatják, hogy minél többen vannak egy adott területen, annál több a halálos áltozat. Hogyha 2015-ben betiltjuk a tejkvótát, akkor sokkal rosszabb képet fogunk látni. Én ezt jósolom. Az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Svédországban, Hollandiában és nagyon sok helyen megvizsgáltam a halálos baleseteket, mindenütt ugyanaz a jellemzője. Hogyha egy kördiagramot állítunk fel, és ugyanezt megcsinálom az elmúlt 30 évre Írországra, ugyanezt fogják látni, ugyanazok a balesetek következnek be. Írországban általában véve a balesetek 50%-át 65 éven felüliek szenvedik el. Bizonyos években ez a halálbalesetek 70%-a, tehát ez egy időskori probléma is. De ez csak a jéghegy csúcsa. Hogyha komoly balesetekről van szó, akkor az emberek gyakran elvesztik a végtagjaikat, vagy megbénulnak a balesetek következményeképp. Több tíz ezer gazda szenved ilyen balesetet minden évben. Írországban van egy biztonsági partnerségünk. Ez egy szociális dialógus, ahova minden érintettet bevonunk, van egy intézkedési tervünk, van hét beazonosított célunk, ez most a kettő közötti időszakot fette le, és van egy iránymutató kézikönyv, amelyet egy DVD is kísér. Ezt a websájtunkon is közzétesszük. Van egy kockázati elemzés online, ehhez hozzáférhetnek, ha beloggolnak rá, és nagyon sok publikációt, DVD-t készítünk, a gyermekek, az erdészet, a traktorok és az élőállat állománya kapcsolatos problémákról és esetleges balesetekről. De a probléma mégis ugyanaz még mindig. Ennek ellenére kb. két hetente egy ember életét veszti ilyen jellegű balesetben Írországban. Tehát a mentalitáson kell változtatni. Egy média kampányt indítottunk be, illetve a rádióban is hirdettünk. Van egy olyan kampányunk, aminek az a cím, hogy I'm the lucky one, én, én még szerencsés vagyok. Itt láthatják, hogy egy gazdag elvesztette a felső végtagját, ő a szimbóluma ennek a kampánynak. Aztán van egy rádió reklámunk. Ez nagyon drasztikus és naturalisztikus hirdetés, ahol egy valós balesetnek a hangjait rögzítettük. De ennek ellenére ez a probléma még mindig létezik. Én azt mondanám, hogy nagyon sok ír farmon nagyon jók a körülmények, világszintűek, de nagyon sok farmon nem elsőrendű fontosságú a biztonság. Nézzék meg ezt a fotót. Írországban vannak ilyen traktorok, például tessék, nem volt fékje, és elszabadult, vagy nézzék meg ezt a fotót, hogy a tengelyt egy darab fával helyettesítették, vagy nézzük meg ezt a védetlen fűrészt, vagy ezeket a kockázati tényezőket, amit itt láthatunk, például ez a tető ráesett egy 60 éves emberre, aki meghalt, vagy láthatják, hogy itt a szeptikus tank mögött volt egy gyerekjáték, tehát, vagy itt is láthatják, hogy a forgó részt nem takarták le. Itt pedig a jobb oldalon láthatják, hogy egy sérült farmeren egy oxigénmaszk van, hiszen nagyon komolyan megsérült egy balesetben. Ezen a fotón a két éves gyermekét, saját gyermekét elgázolt egy gazda, és az ővére látható a földön. Nagyon sok nagy kampányt folytatunk ez ellen, de még mindig itt van ez a fűrész mintás minta, amelyet egy ügynök, megbízott ügynökség vázolt fel a halálos balesetekről. Itt az öt éves időszakokra kivetítve azt láthatják, hogy voltak időszakok, amikor csökkent a balesetek száma, de most, annak ellenére, hogy a kampányok folynak, megint nő a halálos balesetek száma. Ez nem egy ír probléma, ez egy globális probléma. A halálos baleseteket illetően 574-en vesztik általában életüket. 12 tagállamra vetítettem ki az átlagot, mert onnan vannak adataink. Ez az egyik probléma. Nincs elég statisztikánk, nem tudunk adatokat szerezni. Írország 100 ezer emberből 15 veszti életét, új-Zéland és az Egyesült Királyság a világon a legjobb mutatókat mutatja, 100 ezerből 90 vesztik életüket, az USA-ban és más EU tagállamokban 100 ezerből 30-an. Tehát változásra van szükség. A mezőgazdaság nagyon fontos Európában minden szempontból, az 500 millió állampolgár számára, és a 17,5 millió alkalmazott számára, aki ezen a területen működik. Minnyáján tudjuk ezeket az adatokat, de azt tudják, hogy Európában minden évben 600-an vesztik életüket munkahelyi balesetben a mezőgazdaságban, és lehet, hogy valójában ez eléri az ezres számot is, hogyha mind a 27 tagállamot figyelembe vesszük. Tehát ez csak a jéghegy csúcsa ez egy pán-európai probléma, ez egy pán-európai megoldásra van szükségünk, megfelelő stratégiára van szükségünk. Ez a lényege a szociális Európának, és a mezőgazdasággal foglalkoznunk kell, be kell vennünk az OSH stratégiába is, és a vonatkozó jogi keretekre is, hiszen ezek gyakran az önálló munkavállalókra nem vonatkoznak, mint például a gazdákra. Ha a kepet megnézik, akkor én mindig arra gondolok, hogy talán lenne ott valami megoldás, a közvetlen kifizetések a vidékfejlesztési alapokból valahogy, nem tudom, hogy ez a válasz-e, de valahogy talán, hogyha Évente négy órányi ilyen irányú képzést kapnának a gazdák, hogy hogyan működtessék biztonságosan a gépeiket. Talán akkor változna a helyzet. Végre rá kell, hogy döbbenjünk, hogy az emberi élet legalább olyan fontos, mint az állat jólét, vagy az élelmiszerbiztonság, vagy a környezet biztonsága. Én arra kérem önöket, változtassanak a politikájukon, a mai stratégiák nem működnek. Nincs válaszom, de keresni kell a választ. Lehet, hogy ellentmondásos, ha ezt mondom, de nem etethetjük tovább Európát annak árán, hogy több ezren életüket vesztik Európában emiatt évente. Köszönöm. Could we have our next speaker then? Pedro Delgado. A következő eladónk pedig Pedro Delgado Liss úr. Pedro Delgado Kobosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást is. Köszönöm, hogy részt vehetek-e meghallgatáson. Én a kis gazdák nevében szeretnék szólni azon tevékenységekről, amelyeket Spanyolországban folytatunk. A biztonság és a munkahelyi egészség megőrzés területén. A lehető legrövidebben szeretnék majd szólni. Van egy nemzeti biztonságunk, amely a munkahelyi egészség és biztonság témájával foglalkozik, és az agrárium tematikáját egy külön csoport és egy nemzeti intézet is vizsgálja, az INSHT intézet, én magam is ezen intézetből származom, és mi egy ö, olyan weboldallal is rendelkezünk, amelyen Eh, rólunk többet is megtudhatnak. Van egy megfigyelő központunk, állami megfigyelő központ a munkahelyi körülményekről, a munkahelyi különböző körülmények összehasonlító tanulmányait tudjuk önökhöz így eljuttatni. A különböző szakterületekről kutató munkát is végzünk. Eredményeinket rendszeresen megjelenítjük és a Nemzeti Bizottság is mindent megtesz annak érdekében, hogy az agráriumban dolgozó gazdák munkahelyi védelmét és biztonságát tudjuk szavatolni. Olyan szervről van szó, amely a szakpolitikák számára tanácsot ad arról, hogyan lehet megelőzni a baleseteket. Olyan kérdésekről van szó, amelyek az egészség és a munkahelyi biztonság különböző fejleményeit járja körül. Itt a honlapunkról láthatnak egy oldalt, és le lehet tölteni minden munkajelentést többen vagyunk. Egyrészt a központi ö, irányítás, az autonóm régiók, a munkadók és munkavállalók szervei, valamint a szakszervezetek, és a koordinációt magát ö, ö, a Nemzeti Bizottság végzi, mi az egészségfelügyelettel foglalkozunk alcsoporti szinten, az agrárium ágazatán belül, a különböző mezőgazdasági gépeken, a növényvédőszerekkel, valamint az üvegházakban dolgozók egészségügyi kérdéseivel foglalkozunk. Almeria területe Európa legnagyobb üvegház telepének tekinthető. Képzés, tájékoztatás, különböző baleseti eseményekről az agráriumban kimutatásokat végzünk, valamint a munkahelyi kockázatok megelőzése, az erdőgazdasági tüzek, valamint esélyegyenlőség a mezőgazdaságban. Ilyen alcsoportokban folyik a munka nálunk. Amikor egy egyedi eset, egy egyedi probléma merül fel, akkor ülünk össze, minden munkacsoport, amelyet az imént felsoroltam, egy jelentést készít, elemzéseket, kockázatelemzéseket dolgoz ki, megvizsgálja azon szabályozásokat, amelyeknek alapján az adott szektorban a munkát végzik, az esetleges hiányosságokat járja körül, és javaslatokat tesz megoldások keresésére. Konkrét problémákat, konkrét kérdéseket vizsgálunk meg. Egy linket látunk itt az INSHT websájton. A munkahelyi feltételek, munkakörülmények, valamint tematikus kapcsolattartóink is szerepeltetik a véleményeiket, hozzájárulásaikat a honlapunkon. Számos szekciónk van, említettem már a munkacsoportok alapján állattenyésztés, növényvédőszerek, mezőgazdasági gépek például ilyenek. Itt pedig külön hozzá lehet azon nemzeti vizsgálatokhoz is hozzá lehet férni, amelyeket 2011-ben például a megfigyelő központunk állított össze, mezőgazdaság, ipar, szolgáltató ö, szektor, például ilyen nemzeti szektorok, és megvizsgáltuk, hogy az egyes egyéneknél, az egyes ágazatokban milyen súlyos különböző baleseteknek esnek áldozatul a munkavállalók, egy nemzeti felmérést készítettünk a mezőgazdasági és állattenyésztési szektorban. Kutatásokat is folytatunk, például a mezőgazdasági rezgésnek kitett munkavállalók egészségügyi problémái miatt. Ilyen rezgések például a traktorokban érik a, a gazdákat, és mm, az izom- és csontrendszerre is kihatnak ezen munkakörülmények. Összeállítottunk javaslatokat, a munkacsoportok tollából származó javaslatokat, szükségesek ezek Spanyolországban, s máshol is át lehet ezeket ültetni, és át lehet venni. A javaslataink között szerepelnek például sajátos szabályok kifejlesztése és előrevitele, amikor a mezőgazdasági ágazat szakmai kockázatainak megelőzéséről beszélünk. Egy irányelvet szeretnénk az Európai Unió szintjén megszületni látni. Mi például egy olyan európai mezőgazdasági útmutatót is kidolgoztunk, am, vagyis egy olyan útmutató létezik Európában, amelynek spanyol változatát nem kaptuk meg. Minden nyelven létezik, de mi úgy tudjuk, hogy németül, franciául és angolul jelenik majd csak meg ez az európai iránymutatás, ez az európai ö, kézikönyv. Nagyon szeretnénk, ha anyanyelvünkön spanyolul is megkaphatnánk ezt. Egy második javaslatunk arról szól, hogy bátorítsuk és ö, mozdítsuk elő a megelőző, sajátos megelőző egységek munkáját, amelyek kifejezetten a gazdákat célozzák meg, különböző vállalkozások területeiről van szó, itt mindig a megelőző kampányokra gondolunk, de a megelőzés kultúrája, mint olyan, az agrárium világában nem igazán bevett szokás még. A prevenció pedig egy olyan külső szolgálatként jelenik meg Spanyolországban, amelyet meg kell, hogy fizessen a gazda a zsebéből. ezt a szolgálatot, a megelőző szolgálatot, tehát a gazdának kell kifizetnie, és szeretnénk, hogyha ez a megelőző szolgálat egy közös szolgálat lenne, amely másként működne, mint ahogyan az most ismerjük, mint működést. További javaslatunk olyan képzési, tájékoztató és tudatosságfokozó kampányokat szeretnénk, amelyeket a kis és közepes gazdaságok független munkavállalói is valóban megismerhetnek. Aztán javasoljuk, hogy hatékony biztonsági ellenőrzéseknek vessük alá a mezőgazdasági gépeket, bármilyen munkákra használják ezen munkagépeket. Egyébként ez az ellenőrzés ma még attól függ, hogy milyen munkát folytatnak a, mm, a gazdák, ha például egy független gazdáról van szó, ott nem ugyanolyanok a feltételek, mint hogyha egy nagy gazdaságról van szó, ez így nincs jól. Következő javaslatunk olyan tájékoztatásra, képzésre szolgáló külön kis könyveket dolgoznánk ki, amelyeket például mezőgazdasági gépek vezetőinek tudunk eljuttatni, ha például elektromos fűrészt használ valaki, vagy motorokat, akkor ne csak elméleti, de gyakorlati tapasztalatokat, és adjunk át ismereteket ezen könyvecskéknek, tájékoztató füzeteknek hála. Javaslataink között szerepel a jó gyakorlatok kifejlesztése, kidolgozása és terjesztése a mezőgazdasági gépek használói számára. A karbantartást sem felejtjük el, arról is tájékoztatnunk kell a felhasználókat, hogy ezen kézikönyveket anyanyelvi felhasználók is felhasználhassák, olvashassák. A legjobb tudást át kell adni arról is, hogy a növényvédőszereket hogyan kell felhasználni egészséges módon, és személyes védőeszközöket hogyan használjanak a gazdák. Végül javaslatként szeretnénk azt is megvalósultani, hogy a gazdák külön nyomonkövetésben is részesüljenek, hiszen ne csak képezzük őket, hanem arról is bizonyosodjunk meg, hogy jól használják a gyakorlatban például. Itt permetező kocsit látunk, és sok szeretnénk, hogyha a felhasználók biztonságos módon használnák az ilyen gépeket, amikor bizonyos gépeknél a hajlási szög olyan, amilyen, azt is helyesen kell tudni használni. Most kérném az előadót, az, az, elnököt, hogy adja meg a szót a következő előadónknak. Köszönöm szépen. A következő előadónk egy francia szakértő lesz, Paul François, Franciaország déli részéről érkezett, a régiójában a termelők és orvosok között egy kis mozgalmat szervezett, és a vegyszerek használata ellen lép fel, hiszen ő is egy egészségügyi károsodás szenvedett vers, ilyen vegyszerek miatt, tehát személyes tapasztalatból tud erről mond beszél nekünk, úgyhogy öné a szót esik. Merci, excusez-moi, je suis... Euh, Köszönöm szépen, bocsánatot kérek mindenkitől, csak franciául vagyok képes előadni, és hát mint hogy én gazda vagyok leginkább, nem az ilyen környezethez, egy ilyen amfiteátrumhoz szoktam hozzá, hanem az agrár környezethez. Hát ismertessem el önökkel, meg önökkel, hogy mit is élnek meg a munkájuk során a gazdák. Két évvel ezelőtt hoztuk létre a civil szervezetünket, mégpedig azért, mert hogy észleltük, és egy másodperc hagylapozzak itt, Szóval két évvel ezelőtt hoztuk létre ezt a szervezetet, mert hogy találkoztam más gazdákkal akkor, amikor egy mérkezést szenvedtem el, és ennek nagy visszhangja volt a sajtóban, nyilvánvalóvá vált, evidensé vált az, hogy létre kell hoznunk egy ilyen egyesületet azért, hogy a gazdák kikerülhetnek abból a hatalmas és nyomasztó csendből, amelyben dolgoznak, és amely csend elhallgattatta azt, hogy milyen nehéz körülmények között és milyen betegségeknek vagy kitéve dolgozunk. arról van itt szó, hogy el kellett ismertetnünk azt, hogy milyen általmas hatásokkal bírnak a növényvédőszerek láttuk az többek között szakértők munkája révén Írországban, hogy nagyon kevés utalás történik a különböző vegyi anyagok felhasználására és azoknak a hatására. Európában, de világszerte a legtöbb rák betegség a külső szennyeződésnek a hatására jön létre. Franciaországban hatalmas vegyi anyag felhasználók vagyunk, hatalmas felhasználók vagyunk, elnézést kicsit itt keverem, kavarom a dolgokat, de hát nekem ez szokatlan helyzet. Szóval, miért is tartjuk fontosnak, hogy elismertessük a szakmai ártalmakat? Azért, mert ha így járunk el, akkor lehetővé válhat az, hogy a társadalmi biztosítási rendszerek ellátást biztosítsanak a kárvallottaknak van egy olyan szervezet, amely nyilván tartja a betegségeket, de mégis az ellátásokat nem biztosítja, mert hogy gyakorlatilag egyetlen egy betegséget ismerték el szakmai betegségként a mi területeket, nevezetesen a Parkinson betegséget, a Parkinson kor, pedig pedig hát számos más egyéb ártalom is létezik, többek között ki vagyunk téve a nátrium arzenit betegség szennyezésnek, és ellenébe kell, hogy fellépjünk mindazon cégeknek, amelyek azt állítják a vegyi anyagok jelenlétéről, hogy azok ártalmatlanok. Nagyon sok ilyen előállító van, termelő van, mármint hogy ilyen különböző vegyi anyagokat tartalmazó termék előállítójára áll ez, de tudni kell az, hogy jól magam, egy krónikus betegségnek lettem kitéve, de más betegségek viszont csak 20-30 év alatt alakulnak éppen, ezért nagyon világosan kell, hogy feltárjuk, milyen kapcsolat létezik a különböző vegyi anyagok felhasználása között és a kialakuló betegségek, patológiák között. Hogy miért is tartunk itt? Nos azért, mert úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy az Európai Unió szintjén jobban nyomon kövessék az ilyen termékeknek, növényvédőszereknek a felhasználását és azoknak az ártalmát adott esetben. Franciaországban, többek között Dél-Franciaországban a hatóságok kiemelték azt, hogy mennyire alulbecsüljük az ártalmasságot a növényvédőszerek területén. Megjelentünk a képviselőink előtt, sőt, Franciaországban a szenátus, a felsőházunk valamennyi frakció jelenlétével és aktív közreműködésével egy jelentést készített 2012. szeptemberében. Ennek keretében is kimutatásra került az, hogy mennyire alábecsüljük a hatását a növényvédőszereknek a mezőgazdaság felhasználásában, és nem csak a gazdák rovására, hanem a fogyasztók rovására is. Most azt kell, hogy lássuk, hogy több olyan nem kormányzati szerv dolgozott egy olyan tanulmányon, amely lehetővé tette azt, hogy kimutassuk, hogy milyen hatása van a borászokra, illetve a szőlő termelőkre a ártalmas növényvédőszereknek a használata. De ezt egy ilyen civil szervezetnek kellett megfogalmaznia, és nem más Hatóságunk dolgoztak ezen. Egyesek dramatizálják a helyzetet, mi nem erre törekszünk, mi egyszerűen csak az átláthatóságot igényeljük. Azt mondjuk, hogy közpénzre van szükség, talán európai alapokra is, nem tudom, de mindenképpen közpénzekre van szükség ahhoz, hogy a kétséget támasztó helyzeteket átláthatóvá tegyük. A harmonizációra térnék most ki. Ez is egy nagyon fontos téma, itt is spanyol kollega mellettem, azt észleljük mi is, hogy hogy vannak olyan termékek, amelyek tiltottak Franciaország területén, miközben engedélyezetek Spanyolországban. Nem régiben felfedeztem például azt is, hogy mindez hogyan is fogalmazzak, talán túl erős is lesz a szóhasználatom az önök szemében, tehát felmerült bennem az, hogy egyesek, egyes gyártók nem törekednek arra, hogy egyes országokban akár hagyják azt, hogy betiltsanak egy-egy termék előállítást, míg más országokban támogatják azt, hogy párhuzamos, akár fekete piaci értékesítése történjen egy, azon, egy és ugyanazon terméknek. Tehát arra van szükség, hogy a termékek forgalmazási engedélye harmonizált legyen az unióval. Ez alapvető szempont véleményünk szerint. Megdöbbent az, hogy mennyire sok olyan gazda van, sok olyan termelő, akik becsülik ezen feltételeket. Egyszerűen sok kírozott az, hogy nem történt utalás mind azon gazdákra, akik nagyon súlyos betegségeknek vannak már kitéve, és akiknek a számát összesen számolták, összesen vetették, hogy hányan vannak. Rengeteg 45-60 éves olyan ember van a gazdák között, aki különböző linfomáknak, prostataráknak és egyéb rákoknak vannak kitéve. Feltétlen nélkülözhetetlen az, hogy önök, mint képviselők, európai döntéshozók és az Európai Unió tudatára lépjenek annak, hogy mi történik ezen a területen. És ami igaz, Franciaországban egészen biztos, hogy igaz más országokban. múlt most a hétvégén Romániában jártam. Hagy ne írjam le, hogy milyen feltételek között dolgoznak a román kollégáink védelem tekintetében. Hát egyszerűen leírhatatlan. Szóval nem tudom, hogy ezek a fiatal gazdák milyen egészségi állapotban lesznek néhány év múlva. Én azt mondom, a francia politikusoknak azt üzenem, nem tehetik meg, hogy azt mondják, hogy nem tudtak mindenről. Egyesek velem szemben azt mondják, hogy én egy 400 hektáros területen dolgozom, de nem vagyok egy igazi gazda, mondják egyesek. Mi használunk vegyi anyagokat, de nem úgy, mint korábban. Nélkülözhető a vegyi anyagok jelenléte a gazdálkodásban, és mind azok, akik ö, megkérdezik az ilyenfajta termelést, ö, azt hiszem, hogy a hazugság bűnébe esnek. Mi Mindenek előtt a mezőgazdaságból élünk, egy és nagyon fontos az, hogy önök pontosan tudatában legyenek annak, hogy az európai mezőgazdaság milyen irányba halad. Arra van szükség, hogy egy modern, környezetvé barát gazdálkodást folytasson a mezőgazdaság minden területen figyelembe kell venni, hogy nagyon sokféle módon védelmezzük a helyi területeket, helyi térségeket, máshogy Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, de ha nem gondosan járunk el, akkor egy francia és európai léptékű katasztrófához, egészségügyi katasztrófához fogunk eljutni, éppen ezért nélkülözhetetlenül döntéshozóként felelősen fellépjenek. Le also ich habe kein Problem damit. Ich glaube, Sie haben sich auch wohl gefühlt. Azt hiszem, hogy ahogy azt megfogalmazhatta, ebben az amfiteátrumban azért jól érezte magát, mi érezzük azt, átérezzük azt, amit ön gondol, és azt is tudjuk, hogy még nagyon sok problémát meg kell oldanunk, hogy hogyan bánjunk a vegyszerekkel és már megértettük az alapvető üzenetét. Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy most pedig Cinta Podnyecse úr asszonyt köszönhetjük, aki az Európai Biztonsági és Munkai Egészségügyi Ügynökségnek a munkatársa. Tessék, a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen. Rövid háttér bemutatást szeretnék az ágazat bemutatásáról adni, és azt szeretném elmondatni, hogy az ügynökségünk ezen gazdasági, mezőgazdasági problémákat hogyan kezeli, és jó példákat is szeretnék felsorolni. Az agrár ágazat ugyan kicsiny, de mégis fontos 5%-a a munkavállalóknak az EU27-nél az agráriumban dolgozik, 65%-a a dolgozóknak férfi dominánsan tehát elférfiasodott szakmáról van szó, a legtöbben önfoglalkoztatók 60%-a, 78% egyedül dolgozik, vagy családi eseti alkalommal pedig szezon munkát is szezon munkaerő is segíti őket. Legtöbb helyen időszakos munkaszerződések léteznek, szerződések 24 században nem is léteznek, és migráns munkavállalók is nagy mértékben dolgoznak az, a, az agrárszektorban. szektorban új kezdeményezésekre van szükség az ágazat egészség és biztonsági körülményeinek javítására. Számos tevékenység található ebben az ágazatban, ezért különböző kockázatoknak vannak kitéve a munkavállalók, csak néhány példával élnék már beszéltünk a balesetekről, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a fiatal munkavállalók esetében a halálos balesetek pont az agrárszektorban ö, ismerhetőek. A fizikai kockázatok között ergonómiai, biológiai, ö, vegyszer ö, problémák ö, is léteznek, és külön kihangsúlyoznám a növényvédőszerek és peszticidek felhasználását. Sokszor olyan kockázatokról van szó, amelyeket eddig nem ismertek el, a peszticid például rákok kialakításához, Parkinson betegséghez, e, esetleg a férfiak e, e, nemzőképességének csökkenését is előidézheti többek között. A fiziószociális kockáknál a mentálhigiénia problémáit emelném ki. Felmérések szerint ezen ágazat dolgozói igen nagy arányban ö, ilyen kockázatoknak vannak kitéve, hosszú órákon keresztül dolgoznak a család és a munka összeegyeztetése. Igen nehéz, nincsenek kilátásaik az el, a szakmai előre menetelre, és sokszor komoly más stressz helyzeteknek is, és szegénységnek is kivannak téve. Ez a legmagasabb az agráriumban, ha más szektorokkal összevetjük. A stressz vagy nagy fáradtság, az, az, a feszült, ideges munka, visz, munkakörülmények és az alvás problémák, a nők 60%-et és több mint 20%-et a férfiaknak érinték ezen ágazatban. Léteznek tehát kihívások számosan ezen szakmai, egészségi, egészségügyi és biztonsági területen. Például különösen sajátos az ágazat, erre már utaltam. Számos munkavállaló nem igazán tud ezen kockázatokról, csak 20%-uk számol be arról, hogy képzésben vett részt és általában a munkavállalói képviselet is igen alacsony szinten van. Viselkedési kulturális tényezőket is figyelembe kell venni, és a családi helyzet is ilyen sokszor Mm, azt mondják például a fiatal dolgozók, hogy az apám mindig így csinált ezt, akkor én miért csináljam másként? Tehát a hagyományok átvétele. Nagyon nehéz az ilyen kicsi mikrogazdaságokban a változást valamilyen szinten megvalósítani. Ezek mind kihívások. Mit tehetünk annak érdekében, hogy az egészség és biztonság helyzetén javítsunk az ágazatban? Azt gondolom, fontos, hogy a tudatosságot fokozzuk, tehát tudatosuljon a gazdákban, hogy vannak problémák, és ezt valamilyen szinten demonstrálnunk kell példákon keresztül, életpéldákon keresztül ha azt mondjuk, hogy ha a biztonságot, az egészséget javítjuk, akkor ezzel valahol az életkörülmények is javulnak, tájékoztatunk, jó gyakorlatokat megosztjuk, hálózatot építünk. Mi történik, hogyha nem jó a gyakorlat, ha nem bevált a gyakorlat? Tájékoztatnunk kell, meg kell osztanunk a bevált gyakorlatokat, pontosan azért, mert hogyha gazdák, um, nem jut el az ilyen információk igen bölcsek, és hogyha a jó gyakorlatokról tudnak, akkor bölcsen meg, meg is fontolják azokat oda kell eljutnunk, ahol maguk a gazdák dolgoznak, ők időnyomás alatt vannak, nyomás alatt vannak általában, és sokszor ők nem mm, mennek el a nagyvárosokba, például szemináriumokat meghallgatni, a fővárosba nem mennek föl, hogy ilyen témákban tájékozódjanak, nekünk kell hozzájuk eljutnunk a kisgazdákhoz és egyszerű, könnyen felhasználható gyakorlati kockázat értékeléseket és eszköztárat kell számokra eljutnunk, eljuttatnunk, kezükbe adnunk, bebizonyítván, hogy a biztonság és egészség a saját vállalkozásaik irányítása szempontjából is csak jó lehet. Nem tudom az időm mennyire véges, de hogyha van még belőle egy kicsi, akkor elmondanám azt is, hogy az OSA számos tevékenységen keresztül mm, kívánja elérni céljait. Ebből néhányat eh, mondanék, a tudatosság fokozása éves kampányon keresztül különböző eh, gazda, eh, mezőgazdasági prevenciós megelőző programra gondolok az ágazatban. Például kampányolunk azért, hogy a kockázat megerőzést eh, megvalósíthassuk, jó gyakorlatokat eh, próbálunk eh, terjeszteni. Egy igen jó példa például Írországból jön, ahol 15 gazdaságban napi ötletbörzét tartanak, megbeszélik a gazdák, hogy hogy lehet a, az ő többek között egészségi és biztonsági helyzetüket javítani. Egyszerű online elektronikus kockázat értékelő mm, honlapjaink is vannak, nagyon hasznosak ezek a gazdák megítélése szempontjából az összes gazdaság kockázataira kitérnek ezek a felmérések, és ellenőrizni lehet a gazdák részéről azt is, hogy milyen kockázatok léteznek, lehetnek. Úgymond minden nap, szinte mint reggel, frissen és üdén lehet megvizsgálni azt, hogy több szem többet lát alapon milyen helyzetek alakulnak ki a különböző gazdaságokban és ilyen ötletbörzéket csoportokban megbeszélnek a gazdák. A jó gyakorlat a honlapunkon hozzáférhető, az esettanulmányokról kérdéseket teszünk föl, különböző eszközöket a tagállamokból begyűjtünk a kockázatelemzésre, aztán a gazdasági, a mezőgazdasági karbantartási OSH kézikönyvet is megjelentettük. Adatokat is begyűjtünk, számadatokat, és a gazdas, az agrárium ágazatából is begyűjtjük az adatokat, amik a, olyan gazdaságokban, ahol ö, több mint öt munkavállaló ö, dolgozik. Általában a pszichoszociális kockázatokról, biztonság és egészséghelyzete a munkahelyen, azzal zárnám előadásom, hogy egy néhány jó gyakorlatról szólnék, az Egyesült Királysággal kezdeném. Egy olyan tudatosságfokozó nap sorozat megszervezéséről van szó, ahol a gazdákat, munkavállalókat gyakorlati módon tájékoztatják demonstrációkon keresztül azzal, bemutatókon keresztül azzal, hogy hogyan lehet a kockázatok, a mindennapi kockázatokat kivédeni. Több mint 43 ezer személy látogatott el ezen esemény sorozat egy-egy eseményére, és ezen eseménysorozatnak hára. A legtöbb gazda azt mondta, hogy valóban bevezették az ilyen biztonsági és egészségügyi javító intézkedéseket a gazdaságaikban, és ajánlják a kollégáiknak is az ilyen eseményeken való részvétel. Ez nagyon jó eredménynek tudható be, és jó módja annak, hogy elérjük valóban ezen nehezen elérhető gazdákat. További információért pedig kérem, ezen elérhetőségeken keressék azokat. Köszönöm. Liam, a tiéd a szó. Köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek is. Nagyon sok információt szolgáltattak, de mielőtt a kérdés-válasz részre rátérünk, Happleston úr, átadhatnám ennek a szót? Um, thank you, uh, Köszönöm szépen, Jim. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy egy nagyon fontos kezdeményezésről beszámolhatok önöknek. Ezt a bizottság kezdeményezte. Én Matthew Happleston vagyok. Én a luxemburgi munkabiztonság és higiéniás osztálynak vagyok a munkatársa, és az a feladatunk, hogy minden egyes szektorban biztosítsuk, a munkakörülmények biztonságát, és hogy a mezőgazdaságban az akasztó helyzetet megosztjuk. Az emberi erőforrás és a gazdasági költségek hatalmasak ugyanis. Bár haladást elő, elértünk, a biztonság javítása érdekében, ennek érdekében meg nagyon sok mindent kell tenni, hogy jobb legyen a helyzet. Ha a nemrég kiadott 2007-2012-es kiadott közötti időszakot lefedő kiadványt veszem figyelembe, akkor azt láttuk, hogy a munkahelyi balesetek számát ö, nagy számban csökkentettük. Ez köszönhető a jogszabályok megfelelő végrehajtásának és a KKV támogatásának, különösen az építőiparban, a közlekedésiparban és a halászatban. Ezek nagyon kockázatos vállalkozások. Nem kötelező érvényű ajánlásokat adunk, és mindenki szabadon dönthet arról, hogy alkalmazza ezeket. A bizottság egy három oldalú tanácsadó bizottságban vesz részt a munkahelyi normák betartatására, és kiadunk egy iránymutatást, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon hasznos lesz a munkavállalók, szerződéses felek, alkalmazottak számára a mezőgazdaságban, hogy megértsék, hogy az egyes irányelvek milyen kitételeket szabnak. Ez a kiadvány jó példákat is felsorol, de még nagyon sok tennivaló van a nemzeti jogalkotásban az irányelvek átvételére. Az egyik oka annak, hogy egy nem kötelező érvényű jó példákat összefoglaló brosúrát adtunk ki, az az, hogy a mezőgazdaságban, a növénytermelésben, állattenyésztésben még nincsenek kötelező érvényű szabályok. Ezek a gazdák a természetben dolgoznak, néha alacsonyan képzettek vegyszerekkel dolgoznak, nem védett elektronikai eszközökkel, és nagyon távoli gazdaságokban. Ezért aztán a bizottság megbízott egy külső szakértőt, hogy elkészítse ezt a 200 oldalas dokumentumot, amely 21 fejezetből áll. A legjobb gyakorlatokat foglalja össze, magyarázatokkal szolgál, kockázat elemzésre. One innovative feature that we believe the guide brings is the... Az egyik legfontosabb része az interakt aktív kockázatelemzés, tehát ez lehetővé teszi a gazdák számára, hogy maguk mérjék fel, hogy náluk fennállnak-e azok a kockázati tényezők, amiket mi már beazonosítottunk. Nagyon sokféle mm, ipari szektort vettünk le, és nagyon sokféle tevékenységet, mindenki választhat ezekből a kockázati tényezőkből, és ha ezeket beazonosította, akkor a saját gazdaság specifikus térképüket felállíthatják, megállapíthatják, hogy ha veszély van, akkor kinek kell lépni és hogyan. De hagy figyelmeztessek a brosúrát illetően. Mivel minden egyes munkahely más és más, minden egyes gazdálkodási folyamat eltér a másiktól, ezért aztán az ajánlások és a javaslatok nem mentesítik a gazdát az alól, hogy jól fölméri a helyzetet a farmján, mielőtt a legjobb módszert kidolgozza és biztosítanunk szeretnénk ezzel a brosúrával, hogy a farmerek megfelelő munkakörülményeket teremtenek. Three languages, English, German. A brosúra angol, franciául és németül érhető el. Az egyik kérdés, amit be kellett, meg kellett az, hogy hogy osszuk ezt szét közvetlenül a gazdákhoz jutassuk el, tájékoztató kampányokat folytassunk. Ha fölhívják a figyelmüket erre, ennek nagyon örülnénk. Ma több ilyen brosúrát is kitettünk ennek érdekében a teremben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a vitát és remélem, hogy mindenki számára elegendő a két perces hozzászólási idő, és utána szak kapnak ott. Marincsáti asszony. Merci. Eh. Nagyon szépen köszönöm, és köszönetet mondanék valamennyi előadónknak. Nagyon-nagyon konkrét és tartalmas megvilágításokat adtak a valóságról. Mit is észlelünk? Azt, hogy a termelők, a tenyésztők, tehát a gazdák mind érintettek ezen kérdésekben, de most már ott tartunk, hogy a kockázat még nagyobb, mint korábban. 30 évvel ezelőtt ugyanis a gazdák azok voltak, akiknek a várható élettartama a leghosszabb volt. Nézzük csak meg, hogy honnét indultunk, és hova jutottunk, hol tartunk manapság. Nézzük meg azt, lássuk át, hogy micsoda visszalépésekről van szó, és hogyha a mutat idézzük, amikor a jelenről szólunk, akkor láthatjuk át igazándiból, hogy gyorsan szükség van arra, hogy fellépjünk, gyors intézkedésekre van szükség. Na most arra gondolunk, hogy Paul François maga is mit élt meg, akkor azt is átláthatjuk, hogy nem szabad alábecsülnünk a valóságot. Nagyon gyakran a termelők a közúton közlekednek, és a mezőgazdasági gépek ott haladnak, ahol más gépjárművek egészen más sebességgel húznak el. Ez egy hatalmas kockázat a számukra. Nevezetesen az, hogy nincsen külön útuk, nincs lehetőségük arra, hogy párhuzamos, külön utakat használjanak, kénytelenek az országos utakra lépni, ugyanoda, ahova egészen más típusú gépjárművek szintén behatolnak. Ez lett volna az első felvetésem. A második felvetés következik. Mindenképpen tudatosításra van szükség. És a saját kezdeményezésű jelentésünk, amelyre sokan számítanak, lehetővé teheti azt, hogy tudatára ébresztjük az embereket, hogy miről is van szó, mi a tét. A kockázatok felmérése azon honlapoknak a léte, amelyek tájékoztatnak, és amelyek mint egyfajta kompenzációként vannak jelen. Tehát amelyek felépnek azon berögzött, berögzült munka végzési szokások ö, ellen, amelyek nem veszik figyelembe a kockázatokat, lehetővé tehetik az előrelépést. Vannak azok a kockázatok, amelyek a hagyományos kockázatok, a mechanikai munkából adódóak, a súlyos ö, baleseteket előidéző típusú kockázatok, és vannak azok, amelyek az egészségügyet mozgosítják, illetve az egészségüket teszik ki a gazdáknak. Éppen ezért nagyon nagy feladatunk van, harmonizációra van szükség, mindenképpen nélkülözhetetlen az, hogy a gazdák egészsége óvására is aktívabban lépjünk fel. Mrs. McGinnis, please. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen. Köszönöm, Megines asszony szól, köszönöm, hogy megszervezték ezt a rendezvényt. Én hamarabb el szerettem volna menni, de olyan jó minőségűek az előadások, hogy itt maradtam. Nagyszerű előrelépés ez. Néhány kérdéssel kapcsolatban tisztázást keresnék kérni. A hozzáállás a nők és férfiak részéről Franciaországban eltérő kérdés. Kafénor utalt arra, hogy új Zélandban alacsonyabb az halálozási ráta, mint az EU-ban, ha jól értettem önt. Miért? Azért, mert um, piacorientált az új-zélandi gazdálkodás, és vajon miért? Azért, mert más uh, gazdasági rendszerük van. Miért? más az elhalálozási ráta Új-Zélandon, mint itt, ezt tanulmányozni kellene. Ami a vegyszerek kérdését, illetve reméltem azt, hogyha a jogszabályainkat végrehajtja minden tagállam, akkor az a elkerülhető az ilyen problémák sora, amelyre utaltak az előadóink, és a követ, elkövetkező munkánkban ezt erre figyelnek az írországi gazdáknak, felhasználóknak komoly képzésben kell részt venniük, és rendszeresen ellenőrzik őket, amikor vegyszerekkel dolgoznak. Aztán mit tehetünk a helyzet javítására? Azt gondolom, hogy állandó tudatosságfokozásra van szükség. Meg kell találnunk a módját annak, hogy kétszer átgondolják a gazdák, amit tesznek. Saját életüknek sem sincs nagy értéke a gazdák szempontjából. Hát valahol ez ijesztő, hogy ők a kockázatokat nem ugyanúgy fogják föl, mint esetleg más dolgozók. Vannak olyan tagállamokban modell ö, gazdaságok, ahol mondjuk például egy ö, tejgazdaságban mm, ö, létezik egy ilyen ö, modellgazdaság, akkor az ottani ö, példát a mm, különböző ö, további szomszédos gazdák is alkalmazhassák. Aztán még mielőtt a szakbizottsági jelentésre térnek, térnék át itt, gazdaságokról, családokról beszélünk, gyerekekről, vannak gondozók, férjek, feleségek, gyermekek, itt családi gazdaságokról van szó. Szóval hogyan lehetne például a családon keresztül, nem pedig a gazdán keresztül, a munkavállalón keresztül a tudatosságot fokozni, ezen, ezen is el kellene gondolkodni. Aztán, elnök úr, hogyan léphetünk előre? Azt gondolom, hogy két jelentést lehetne írni a témában, mert az ample a munkajogok országokról beírhatna egy jelentésben, plusz még az Agri szakbizottság, a gazda és a jogszabályi szempontokat járhatná körül. Ezen át el kellene talán gondolkodnunk, elnök úr. Emlékeztettek engem arra, hogy az, hogy ugye hogy ezer halálos áldozatot követelt ez a helyzet, hát ezen is el kellene gondolkodnunk. Igen, valóban mert átgondoljuk majd a különböző szakbizottságok hatásköreit a parlamentben. Nem egyszerű a megoldást megtalálni, de azt gondolom, hogy meg fog ez. Jutta Steinrück, a szociáldemokraták részéről. Kedves Jutta, tiéd a szó. Mindenkinek szól az, hogy nagyon érdekes volt az előadásuk. A mezőgazdaság egy olyan téma, amit ebben a szakbizottságban ritkán vitatunk meg, de hogy ma hallottuk, most már tudjuk, hogy annál fontosabb téma. Az Agri Szakbizottság még mindig ebben az ügyben vitázik, és kedves kollégák, amennyire tudom, állandóan foglalkoznak a munkahelyi körülményekkel és védelemmel. De egy olyan témáról beszélünk, amely nem gyakran kerül itt napirendre. Amikor migránsokról, szezonális munkavállalókról folyt a vita, akkor mindig belegondoltunk abba, hogy a munkavállalási körülményeket hogyan javíthatnak A biztonság és az egészségvédelem a munkahelyen nagyon fontos, és nagyon nagyok az eltérések. Én egy olyan régióból érkezem Németországban, ahol a KKV formájában működnek a mezőgazdasági vállalkozások, de tudom, hogy Európában több helyen inkább nagy cégek működnek, és ezek helyzete teljesen eltérik. Valahogy ki kell törnünk abból a helyzetből, hogy ez egy veszélyes munkakör legyen, különösen a kisgazdák számára. Védenünk kell őket, és ezek ezektől az ártalmaktól mentesség kell tenni a munkahelyüket. Én két vagy három hét múlva küldöttségbe megyek Bilbaóba, és pontosan ezzel a témával ott foglalkozni szeretnék. Nem tudom, hogy ezt felvették a napirendre, de én nagyon szeretném, hogyha a mai vitát folytatni tudnánk ott is. Igen, lépnünk kell, ezt a bizottság is mondta már. És én úgy gondolom, hogy amikor a szakmai ártalomról van szó, akkor Európában jogalkotási szempontból előre kell lépnünk. Két kérdésem lenne. Az egyik kérdés a legjobb példákra vonatkozik amelyeket Európai Unió szinten meg lehetne valósítani, illetve terjeszteni lehetne. Van konkrét példájuk, hogy Európában a gazdák helyzetét hogyan lehetne javítani? Ezen kívül már mondtam, és engem érdekelne, hogy önök egyetértenek-e, mint szakértők, hogy szerintem a kis gazdák azok, akik nagyobb problémákkal küzdenek, a szakmai ártalmak területén. Hogyan lehetne őket jobban védeni? Tudom, hogy a vegyszerek, a trágyák és a rovarírtók alkalmazása nagyon nagy problémát okoz ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen! Bányan úr, a zöldek részéről. Két percre. Tessék. Igen. Hát ki személyes tapasztalatomat szeretném megosztani. Három éves voltam, amikor egy talicskát toltam, és az apám átment a talicskán a traktorral, miközben én a, tra- miközben én a talicskát toltam. Tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy én egyetlen életben maradtam. Amikor 12 éves voltam, akkor foszfáttal fújtam be a az egyik fészerünket, és csak egyetlen nejlonzacskó védte a fejemet, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok megint csak. Ugye néhány napig utána viszketett a bőröm nagyon, de ez volt az egyetlen mellékhatása. Úgyhogy a vegyszerekről én ennyit tudok mondani, és évekkel ezelőtt nagyon erős vegyszerekkel bántam, de ma ezek már nem is léteznek. Ami viszont nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyságban nagyon erős iránymutatásaink vannak arra, hogy hogyan kell bánni a vegyszerekkel. És nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy a kockázatokat csökkentessük. Én például a saját alkalmazottamat néhány héttel ezelőtt elküldtem egy ilyen tanfolyamra a vegyszerek biztonságos alkalmazásáról. És az, hogy azok nagyon veszélyben vannak, akik saját munkadóik, hát persze, hiszen én rám vonatkoznak szabályok, hogyha például egy körfűrészt akarok használni valaki másnak a gazdaságában, de hogyha a saját falmon akarom használni, akkor úgy csinálom, hogy én akarom. Úgyhogy ön említette, hogy az Egyesült Királyságban nagyon nagy kampány folyik én egyike vagyok azoknak a gazdáknak, akik részt vettek egy ilyen napi oktatáson, és elmondhatom, hogy mindenki csak panaszkodott, hogy jaj, minek írtak nekünk, és még meg is fenyegettek, hogyha nem jövünk el erre a kurzusra, akkor aztán lecsapnak ránk, minden egyes gazda, de minden egyes morgott egész nap, aztán oda mentünk erre a félnapos kurzusra, nagyon sok kockázatot megismertünk, nagyon sok gépet, gyakorlati ismertetőket, és a nap végén mindenki úgy ment haza, de mindenki, hogy nagyon hasznos volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami legjobb példa lehet néhány évvel ezelőtt fölragadtam a fészerünknek a te- tetején, mert leesett alólam a létra, úgyhogy nagyon szerencsés voltam, hogy gerendában meg tudtam kapaszkodni, úgyhogy azóta például a létrákkal kapcsolatos biztonsági útmutatókat nagyon komolyan veszem, vagy például a rakodó tarkoncák, amelyek kifejezetten veszélyesek, ezek is nagyon fontosak. Például Új-Zélandon nagyon But uh, I think that the, the HSE course, I think... Új-Zélandon például nagyon sok a legelő és a legeltetés kapcsán is nagyon sok baleset bekövetkezik a takarmány begyűjtésekor. Úgyhogy azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha ezeket a gyakorlatokat kiterjesztenénk egész Európára. Köszönöm szépen, most pedig a négy szakértő az abszolút fegyelemre nagyon jó példát mutathat. Nem két percet kaptak, három percet, de azt kérem, tartsák be. Hölgyek először, és akkor így folytatjuk. Jó? Pagynicse asszony, három perc. Azt hiszem, látja maga előtt a képernyőt, mikor van vége a három percnek. Tessék! Yeah, uh, I would like to reply, uh... Szeretnék válaszolni a megjegyzésekre. A férfiak és nők különböző hozzáállással rendelkeznek. Én Azt gondolom általában a férfiak kockázatot ö, ö, szívesebben felvállalják, és mennek is a kockázat irányába. De aztán, ami a tudatosság fokozását illeti, és hogy hogy lehet a gazdaságokat valóban megcélozni. Mi az ügynökség szempontjából képtelenek vagyunk minden egyes gazdaságba eljutni, de közvetítőkhöz, így például a szociális partnerekhez mindenképpen szólunk az egyes tagállamokban, és a nemzeti fókuszpontjainkat is felállítottuk, hálózatokat működtetünk, és így szakértőkkel együttműködve tudjuk megpróbálni a jó gyakorlatokat terjeszteni. Egyetértek azzal, hogy tényleg nagyon fontos világosá tennünk a gazdaságban dolgozók számára, hogy az életük nagy érték, ha valami történik velük, milyen következményekkel jár majd az rájuk, családjaikra és vállalkozásaikra. Köszönöm szépen, François úr. Szerencséje van, hogy most három percben kérem választ adhat. a gyakorlatokkal kapcsolatosan mindenki jó gyakorlatokról beszélt. Persze, meg kell ezeket említeni, de a vegyi anyagokkal kapcsolatosan mindenki előtt arra van szükség, hogy a józan ész vezéreljen minket. Amikor egy termék veszélyesnek minősül, ki kell vonni a forgalomból, mert nem lesz képes a gazda minden, mindenfelre ajánlást és utalást betartani, tehát az integrált védelemre van szükség, mint hogy az létezik Franciaországban, de a konkrét munka végzés során nem lehetséges ö, minden alkalommal fél napot arra szentelni, hogy ö, kiképzést ö, kapjunk. Vannak képzéseink, persze természetesen a különböző tanúsítványokat így módon kapjuk meg, de az is igaz, mondom, hogy a gazdák mindent megpróbálnak bevetni, és tudatosan próbálnak fellépni, meg a józanész által vezérelve, de az is tény, hogy nem lehetséges mindig mindenre odafigyelni, hogyha olyan anyagokkal kell dolgoznunk, amelyek eleve veszélyesek. Tehát például a szőlészet tekintetében jobb, hogyha kivonjuk az adott veszélyes terméket, ezt javasoljuk az Egyesületünk nevében. Nem azt mondjuk, hogy az összes vegyi anyagot vonjunk ki, csak annyi, hogy az olyan anyagokat vonjuk ki, amelyek veszélyesek, akár rákkeltőek, akár pedig az endokrin rendszer károsíthatják, endokrin rendszer károsító tényezőket tartalmaznak. A nőkkel kapcsolatosan, igen, valóban a nők óvatosabbak, és ezen felül a nők fantasztikusan bátrak, és felvetik, hogy milyen veszélyes dolgok mennek folyamatba, mennek végbe pontosabban a vidéken, és így módon fel is hívják a figyelmét a féreiknek, a veszélyekre. Úgy gondolom, hogy ők valóban nagyon bátran lépnek fel, és éppen ezért a szervezetünk mindig is tért adott nekik, és támogatta őket, és támogatja őket. Mindenképpen arra van szükség, hogy jó lehet bármilyen és bármennyi képzést biztosítunk, útmutatót, de ezek a gyakorlatok igazándiból nem a könyvekből tanulhatóak el, hanem a konkrét életből. És világos az is, hogy nagyon sok színű a mezőgazdaság. Nem mindenütt használnak traktorokat, más, más körülmények között dolgozik az egyiknek a másik gazda, és nincs olyan ilyen veszélyeség tekintetében, hogy kis gazdaság, meg nagy gazdaság, egy dologról van szó. Jól informált az ember vagy nem. Mindez persze költségekkel is jár, lehet, hogy a szakszervezet, is kollégáim nem így beszélnek, mint én, de mindenképpen szükség lenne arra, hogy beszéljünk a, a környezetvédelemről, rendben, de ezen felül más szempontokról is, nevezetesen a veszélyekről. Ha veszélyről tudnak majd a gazdák, akkor egészen biztos, hogy másképp lépnek fel, és ennek lesz meg a hatása a környezetre. Köszönöm szépen! betartotta a három percet, ez tökéletes volt itt tehát. És akkor Delgado Kobosz úrnak adom meg a szót. Sí. Eh, yo eh, quería responder a dos preguntas, una referente a la... Nos, hagyj válaszoljak kettő kérdésre is. A kisgazdáknak a védelme, nagyon őszintén mondom, hogy a kisgazdák számára rendkívül nehéz a védelmet, a megelőzést biztosítani, főként akkor, amikor veszélyes tevékenységet végeznek, gondoljunk arra, hogy a növényvédőszereknél mi történik. Nem minden gazda képes, vagy Spanyolországban arra, hogy felmérje a kockázatokat, nem eléggé felkészült, vagy nem kellően felkészült. Tehát nem mindenki képes arra, hogy a kockázatokat átlássa. A kisgazdák ilyenkor mit tesznek? Egy megelőző külső szolgálathoz fordulnak egy olyan intézményhez, amely viszont szakosodott a mezőgazdasági tevékenységre, és amely képes arra, hogy átlássa a különböző veszélyeket. És éppen azért van szükség a megelőzésre, mert hogy a műveltsége ilyen veszélyeségi szempontból hiányos a gazdáknak, és a megelőzés kell, hogy ilyenkor uralkodjon, mégpedig megosztott módon, még, ugyanakkor persze ez költséges is. A közös agrárpolitika támogatásának egy részét, mint ahogy az elhangzott, erre a megelőző tevékenységre lehetne szentelni. Ez lett volna az első kérdéskör. A második kérdéskör pedig a növényvédő szerekre vonatkozik, a mi intézményünkben megvizsgáljuk, és folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen kitettséget jelentenek a növényvédő szerek alkalmazásai. Spanyolországban figyelembe veszük azt a 81-es, 1981-es uniós irányelvet, amely témában releváns, és azt látjuk, hogy a, az aktív anyagoknak a fogalma az felőled egy listát, és ez a lista ez azonos módon értelmezendő, alkalmazandó minden európai országban. Ez tartalmazza a tiltott szereknek a használatát a piacon. Most már nagyon kevés olyan anyag van, amelyet még be kellene vizsgálni, annyira teljes körű ez a lista. Persze most felülvizsgáláson megy keresztül, és amikor ez, az elő, ez a felülvizsgálás megtörténik, akkor az összes tagállamban pontosan azonos körülmények állnak majd elő. 2009-ben hatályban lépett egy rendelet, amely betiltja mind azon termékek használatát, amelyek rákot teremthetnek, vagy egyéb toxikus hatást válthatnak ki. A fenntartató felhasználásról is léteznek különböző jogszabályok, és ezek is foglalkoznak a megelőzéssel. Éppen ennek az alapján úgy gondolom, hogy a növényvédőszerek eléggé jól körül vannak bástyázva a különböző jogalkotási eszközökkel. Elnök, megadom a szót Griffin úrnak. Írországból önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sok mindenre kitérhetnék. Először is kezdjük azzal, hogy a gazdák várható élettartama csökkent, sokkal korábban halnak meg, ráktól szenvedve kardiovaszkuláris betegségekben halnak meg, illetve még az öngyilkosságok száma sokkal nagyobb a mezőgazdaságban, mint bármely más szektorban. Ez nagyon sok mindent elárul. És igen, a nőket nem fenyegeti annyi kockázat, de azért megengedném magamnak azt a kijelentést, hogy a legkockázatosabb munkavégzésekben a nők nem vesznek részt a nagy testű állatokkal és a nehéz gépekkel nem bánnak. Ha valakinek problémája van ezzel a kijelentéssel, akkor csak azt mondom, hogy nem realista hozzáállása. Új-Zéland. Új-Zéland nagyon hasonló Írországhoz mezőgazdasági tevékenységek szempontjából, de nagyon nagy a birka állomány, és a birka tenyésztésben sokkal kevesebb a kockázat, mint a szarvasmarha tenyésztésben, ami jellemző Írországra. Ezen kívül új-Zélandon nagyon széleskörű képzést nyújtanak a gazdáknak de figyelünk Új-Zélandra és más olyan országokra is, akik jó példát nyújthatnak. Hogyha megnézzük azt az elterjedt nézetet, hogy a gazdák nem vigyáznak a saját életükre. Azt hiszem, hogy ez nagyon igaz. De a kérdés az, az európai állampolgárok vigyáznak a gazdákra? hogyha a társadalom maga nem a nagyra a gazdákat, akkor miért tartanak a gazdák maguk sokra az életüket? Mindenki eszik, mindenki fogyaszt élelmiszert. Ez jó, de nem vagyunk hajlandóak fizetni ezért az élelmiszerért rendes árat. Ami azt jelenti, hogy a problémák a gazdákhoz gyűrűznek le. Többet kell fizetnünk az élelmiszerért, hogy a gazdák <clears throat> nagyobb segítséget kaphassanak, és kockázatmentes munkát végezhessenek. Vannak modell gazdaságaink, és be is mutatjuk ezeket, hogy a gazdák láthassák, hogy hogyan lehetne megoldani a problémákat. Nagyon sok jó gyakorlatra látunk példát Európában. Jutlandon, Jutland nyugati részén például Dániában nagyon jó példák vannak, vagy az Egyesült Királyságban is voltak jó példák, de 140 ilyen farmot támogattak, és ezeknek a futtatása naponta 10 ezer euróba került. Tehát a megközelítésemnek az az alapja, politikaváltásra van szükségünk. Nagyon sok útmutatást kaptam, kaptunk a tagállamoktól, a, biztol, a bizottságtól, de ennek ellenére a balesetek még mindig megtörténnek. Nem elég az iránymutatások kiadása, a politikaváltásra van szükség, hogy fiatalabbak legyenek a gazdák, a legtöbb gazda nagyon idős Európában. Jobb képzettségre van szükség, és jobb kockázatelemzésre új munkahely biztonsági stratégiára, és ez le kell, hogy szűrődjön a mezőgazdaságos. Elnök úr, a politikaváltás sokkal fontosabb lenne, mint az állandóan kibocsátott iránymutatások. Ez lenne a kulcsa a helyzet javulásának. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Liam, a végkövetkeztetések, és aztán az utolsó hozzászás. It's clear from what we've heard today. Világos a mai meghallgatásból is, hogy tovább kell lépnünk, tovább kell fejlesztenünk e gondolatmenetet még. És az én szempontomból valóban idő, ideje van annak, hogy elgondolkodjunk, és a tanács, a miniszterek tanácsa is tegnap előre lépett, van még a vidék fejlesztésben is helye annak, hogy valóban a normákat javítsuk a gazdaságok szintjén. A tájékoztatás, figyelemfelkeltés, jó gyakorlatok cseréje valóban szükséges, plusz a tagállamok bevonása, az egyes tagállamok persze ezt megteszik, de meglepett az, hogy vannak olyan tagállamok, ahol egyszerűen hozzáférés sincs, nem létezik ez a fajta megközelítés, ez nagyon meglepet. Gyakorlati fellépés, mm, a berendezések javítása, mind-mind végrehajthatóak a területen. Minnyáján tudjuk, hogy erre lehetőség van. Nagyon aggaszt az, amit ki kiemeltünk, hogy a gazdaságok biztonságának fokozására úgymond azzal nem tehetjük meg, hogy lehet, hogy pont a gazdákat fogjuk magunkra haragítani, hogyha tőlük várjuk el a fokozottabb munkát, és hát a szakbizottságnak a kompetenciája megvan, de mi az agriban létfontosságú feladatot látunk el, és ezt elismerték ma is a kollégák. Hogyha lehetőség van a vitát tovább folytatni, akkor az nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen a mai meghívottainknak az előadásaikat. Igen érdekes volt hallani a mai vitát. Sajnos ma itt le kell állnunk, de tovább visszük a szálát a vitának a tagállamokban, és igen, mit tehetünk, nem szabad, hogy elhatszalasszuk ezt a lehetőséget, ho, amikor most épp a kap reformjáról beszélünk. Von beiden Ausschüssen gezeigt, dass wir azt hiszem, hogy jó partnerségnek vagyunk tanújét. Nagyon köszönöm mindenkinek, biztosak benne, hogy eredményt érünk el. Remélem, hogy önök is megelégedettek lesznek, és azt mondják majd, hogy igen, a politikusok hallgatnak ránk, és lépnek. Nagyon fontos a munkahelyi munkavégzés biztonsága. Az információk, az oktatás, a képzés, a tájékoztatás arról, hogy hol rejtőznek a kockázatok, a raktárakat illetően. Elizabeth az elektromagnetikus mezőknek a szakértője, erről még mindig folyik a trialógus, de biztos, hogy nagyon fontos a munkaidő is. Hogyan lehet annyira nyújtani a munkaidőket, hogy már az is kockázatot jelentsem. Ezeket mind-mind figyelembe kell venni, a jogi aspektusokat, és nem arra kell várnunk, hogy a KKV-k elrettentő példákkal szolgáljanak, hanem lépnünk kell. Fontos az állat tenyésztés és a növénytermesztés területén lépnünk ezen a területen. Azzal zárnám, amit nagyon fontosnak tartok, és önök is mondták. Gondoskodjunk arról, hogy a fogyasztóink ne azt tartsák fontosnak, hogy sokat és olcsón kapjanak élelmiszert, hanem azt, hogy minőségi élelmiszert kapjanak. És a minőséget meg kell fizetni, de nyilvánvalóan ehhez tájékoztatnunk kell a fogyasztókat is. A gazdáknak pedig pénzre van szükség, hogy jobban tudjanak dolgozni. Úgyhogy mind a két szakbizottságnak szeretnék köszönetet mondani, kitűnő szakértőket láttunk, metartották az időket, ez nem szokott mindig sikerülni, de most sikerült, úgyhogy most egy kis rövid szünet, folytatjuk az Employ szakbizottsággal, de most minden szakértőnek köszönetet szeretnék mondani. So, ladies and gentlemen, thank you very much indeed. Is it possible for you? Hölgyeim és uraim, köszönöm. Mm, megtehetni azt, hogy a két oldalú párbeszédeket kiviszik a folyosóra? Mert megint kezdenénk. Jean. Kettő perc? Jó. So, ladies and gentlemen, please, uh, we have to continue. Hölgyeim és uraim, folytatnunk kell. Also outside there are excellent places. Uh, kint a folyosón is vannak kitűnő helyek. Köszönöm szépen. 13. Jean, a 13-as pont, a válság hatása, a kiszolgáltatott csoportok gondozásához való hozzáférésére. Most németül is elolvasom, de bár Jean Lambert nem mindig beszél németül, de kitűnően ért németül, és kitűnően beszél angolul, úgyhogy Jean, tiéd a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a német tudásom azért elég korlátozott, az italokat meg tudom rendelni németül is. Valóban, ma a jelentésen módosítóit vizsgáljuk meg a kiszolgáltatott csoportok gondozásához való hozzáférésről. A dossziékból látják, hogy számos módosító érkezett be hozzám, 157 módosító. Elismerem, hogy az én tollamból is születtek számosak, de a nagy többségük ezen módosítóknak igen építő jellegűek, és új elemeket illesztenek be az anyagba, például a vidéki dimenzióról és a nehézségek, fokozott hozzáférési nehézségekre utal. Amikor az ellátásról, gondozásról beszélünk, hát általában véve nem lehet csak az egészségügyről beszélni, persze az egészségügyi gondozásról, hiszen a, a környezetvédelmi szakbizottság témája lenne, az akkor nem itt. Mi a fogyatékkal élőkről, egészségügyről beszélünk, idősek gondozásáról és gyermekek ellátásáról, különösen, amit a Looked After Children tehát az olyan gyermekek eh, gondozásáról, ellátásáról van szó, akik nem családi eh, ellátásban léteznek, élnek. Szeretnénk persze kiterjeszteni a referenciákat más sajátos aspektusokra is, és ezekből néhány módosító az aktív öregedésre utal, vagy az egészségügy reformjára is utal, például a 63-as módosító Szabranovtól úr tollából. Ez kérdés tehát, hogy ki akarjuk-e terjeszteni a téma hatáját. Miért ne, hogyha a kollégák általában ezen a véleményen vannak? Az egyes területek kompromisszum szempontjából vannak kompromisszumra lehetőségek, például a gondozók és a és a családi gondozók kérdése G Mm, preambulum 21-es bekezdés is persze így kezelhető. Persze a kompromisszumokat úgy fogom megfogalmazni, hogy foglalkozzon a munkafeltételekkel például az ágazatban. Ez például egy problémát jelentett, a munkahelyek potenciája, amelyet a bizottság dokumentuma fogalmazott meg, és kollégák is utaltak erre, Másik ágazati kérdés lehet az, hogy különös segítséget nyújtsunk a családi gondozóknak, és a formális gondozóknak, akik sokszor az informális gondozóknak, akik ezt inkább önkéntesen, nem pedig szakmai megfontolásból végzik ezt a gondozást. Az irányelv a gondozók szabadságával foglalkoznak, és a nőkre való kihatása mindennek. A gondozó nők a saját helyzetükben milyen változásoknak vannak kitéve, pont azért, mert gondozók, és így az általános munkaerőpiacra hozzá tudnak-e férni, vagy nem. Más módosítók azzal foglalkoznak, hogy a hatásokat, az egyes változások hatásait hogyan tudjuk megfogalmazni mivel a megszorító intézkedések miatt az egyes tagállamok számos változtatást eszközölnek. És hogy értékelnünk kell mindezt, és hogyan lehet ezt a gondozói kompromisszummal ezen különös kérdésben összehozni. Más módosítók az EU e, források felhasználására utalnak képzésre és más intézkedésekre. Egyes módosítók az alapok felhasználását az anyagi lag igen rossz helyzetben lévő személyek támogatásával is összekapcsolják. Amikor az ESZÁ-ról általában beszélünk, akkor szeretném a magyarázatot hallani arra, hogy a legszegényebbek, a legrászorulóbbak kérdését hogyan lehetne itt összeilleszteni ezzel a kérdéskörrel, de ezt persze kétoldalú megbeszélések során is nagyon szívesen meghallgatnám a magyarázatot, nem feltétlenül szakbizottsági előadásra gondolok én itt. A nagy többsége a módosítóknak igen építő jellegű, olyan témákat fejlesztenek tovább, amelyekre én is utaltam, vagy új gondolatokat kívánnak beilleszteni a jelentésembe Nos, hát dióhéjban ennyit szeretném volna elmondani, és igen építő jellegű volt az együttműködés. A FAM szakbizottság is úgy döntött, hogy véleményezi a jelentésemet, De esetleg akik most lemaradtak az első módosító benyújtási körről, talán eh, még ezt megragadhatják ezt az új lehetőséget, ha még szeretnének hozzáfűzni gondolatokat, kérdéseket fel, kérdéseket feltenni. Kész vagyok azokat megválaszolni. Köszönöm. Elnök asszony is köszöni szépen, és Jutta Steinrücknek adja meg a szót. Birgit Siebel kollégám a LIBE szakbizottságban az adatvételemmel kapcsolatos vitán vesz részt. Arra kért, hogy ismertessem a hozzájárulását. Ő, és természetesen mi is szocialisták, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést alapjogként értelmezők, nem tartjuk úgy, hogy meg lehetne nyírbálni ezt a válság miatt, és minden csoportnak hozzá kell férni ezekhez a jogokhoz. Nagyon aggasztóak azok a hírek, hogy Például Görögországban a kórházakban díjat kell fizetni ahhoz, hogy a betegeket egyáltalán befogadják, ellássák, vagy az is aggasztó, hogy a gyógyszerekben az önrész nagyon nőtt, ami a krónikus betegeket háttérbe szorítja. Gérbe, Birgit azt is szeretné hangsúlyozni, amit a múltkori vitám már elmondott, nevezetesen, hogy Jean Lambertnek ez a javaslata egy nagyon jó jelentéstervezet. A módosítók nagyjából ugyanabba az irányba mutatnak, és Birgit szépen meg van róla győződve, hogy kompromisszumos támogatást élvez majd ez a jelentés, és örül az együttműködésnek. A az árnyék előadóval és az előadóval. Köszönöm. Szépen úr, bekerülj a szó. Ganz herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadó asszonynak, különösen eh, ahhoz, hogy milyen formában működött együtt velünk. Ez lehetővé tette számunkra, hogy plusz információkat vegyünk bele a jelentésbe, és ugyanakkor kiemeljük azokat a területeket, amelyeket különösen védendőnek tartunk. Én természetesen ismerem a gondozás kérdését, a generációs problémákat ezzel kapcsolatban, és nem akarok részletekbe menni itt, mert a jelentés egy nagyon jó összefoglaló egy nagyon összetett és nagyon kerek összefoglaló, és úgy gondolom, hogy ezzel nagyon fontos ösztönzőt adunk erre a fontos feladatra. És nagyon örülök annak, hogy együttműködhetek a finom hangolásban, és a szöveg kiteljesítésében. Köszönöm. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent... Köszönöm szépen. Vannak-e további kollégák, akik szót kérnek? Ha nem, akkor a bizottsághoz fordulok. Nem? Akkor viszont megadom a szót a jelentéstevő asszonynak ismételten. Uh, Köszönöm szépen az igen építő jellegű megjegyzéseket a kollégáknak hallottuk, a legtöbb módosító ugyanegy irányba hat, és ez valóban így van. Való igaz. Nem gondolom azt, hogy lennének konfliktus területek köztünk. Persze a hangsúlyokat más helyekre helyezzük talán. Egyes kérdéseket majd másként fogunk mondjuk kiemelni, de persze majd a kompromisszumos készséggel meg fogom keresni a kollégáimat. Én nem hiszem, hogy mindenki fogalkölömmel ragaszkodik ahhoz, hogy jövő hétre mindent lefussunk minden kört, de egyeztetni fogunk ezekről. Nagyon szépen köszönöm. Akkor mindebből kiindulva jelzem, hogy május 29-én fogjuk megbízhatni a kompromisszumos javaslatokat, úgyhogy ez időt ad a jelentéstevőnknek. Következik a 14-es napirendi pont. Ennek keretében most megadom a szót Őri úrnak, aki Dajcs Tamás úr helyett fog hozzá szólni. Dajcs Tamás úr a vélemény készítője különben a szakbizottságunk részéről mikrofon sajnos kikapcsolta a mikro. Az elnök az, hogy illetve mégsem visszakapcsolta a harmadik országbeli járók és szolgáltatók hozzáférés az unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzés piacához való hozzáférésről szóló tárgyalásokat támogató eljárások. Véleményről van szó, mint mondottam, ezt a véleményt pedig eh, az INTA szakbizottság javára készítjük, ahol a téma előadója Daniel Kaspari a néppárt részéről. Hol is tartunk a folyamatban? Ott, hogy elkészült a vélemény, ennek keretében hat módosított terjeszt elő az előadó. Őri úr, a szó. Csamásnak sajnos haza kellett mennie Magyarországra, úgyhogy engem kért meg, hogy ö, ismertessem a ö, javaslatát, ö, leírta ö, nekem, amit el szeretett volna mondani. Mindenek előtt ö, ö, aláhúzza annak jelentőségét, hogy a közbeszerzési ö, ö, piacok egyre komolyabb súlyt képviselnek a fejlett gazdaságokban, de akár a harmadik világban is az USA-ban mint, 16%-ot képvisel ez a közbeszerzés szíva, az EU-ban, az USA-ban 11, Japánban 18%-ot, de Brazíliában 13, India esetében is 8%-ot. Kínában pedig állítólag, már amennyire megbízhatóak az adatok, kb. 15%-ot. Tehát itt egy komoly piacról van szó. Ugyanakkor meglehetősen eltéri a szabályozása annak, hogy mennyire nyitottak ezek a piacok. Míg nálunk itt az Európai Unióban ez a mintegy 420 milliárdos közbeszerzési piac 84%-án bárki megjelenhet, bármely cég a világ bármely országáról, addig például az USA 556 milliárdos eh, eurós piacának 32%-ára lehet csak külföldieknek pályázni, Japán esetében pedig ez még alacsonyabb 28%. Eh, eh, Úgy tűnik tehát, hogy egyébként a világban gazdasági értelemben vetné társaink jobban védik a közbeszerzési piacaikat, mint tesszük ezt mi a magunk esetében. Mindezek fényében Dajcs Tamás hasznosnak és indokoltnak tekinti a bizottság beterjesztését erről a közbeszerzésekkel kapcsolatos javaslatról, támogatja, hogy az Unió rendelkezzen olyan eszközzel, mely ösztönzi a kereskedelmi partnereket saját közbeszerzési piacaik az EU-hoz hasonló mértékű megnyitására különféle két és több oldalú tárgyalások keretében. Ez különös aktualitás nyer e, ez a kérdés abban a tekintetben, hogy megállapodás e, született az EU és az USA kereskedelmi tárgyalások megkezdéséről. Ez egy örömteli fejlemény, már amennyiben sikerül létrehozni a megállapodást. A világnak talán a legnagyobb kereskedelmi megállapodása <clears throat> jöhet e, létre, és ez bizonyára üdvös hatással lesz a az Európai Uniós növekedésre. Ugyanakkor hozzá kell járulni ahhoz, hogy globális, a szabályok is globálisak legyenek. Az európai vállalatok 25%-ának a tevékenysége körülbelül a közbeszerzéshez kapcsolódik, tehát nagyon komoly tételről van szó, az mintegy 31 millió munkahelyet biztosít az Európában élő polgárok számára. Deutsch fontosnak tartja a társadalmilag fenntartható közbeszerzés szempontjai, és a közbeszerzés minden fázisában figyelembe legyenek véve, és lényeges, hogy a nemzeti és uniós munkajogi normáknak való megfelelés következetesen biztosítva legyen. Támogatni kell a foglalkoztatási átképzését, segítését, amennyiben a kereskedelmi fejlődés esetleg kedvezőtlenül érinteni egyes országok munkaügyi helyzetét. A munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek teremtése a válság fényében különös fontossággal bír, és a következményt szem előtt tartva kell az unió érdekeinek megfelelő kompromisszumos javaslatot kidolgozni. Deutsch 7 módosító indítványa, társadalmilag fenntartható termelési folyamatokra, nemzet és európai munkajogi előírásoknak való megfelelésre, kisebb középvállalkozások támogatásán keresztül a munkahely teremtés elősegítésére, közegészségügyi szabályok előírásának betartására koncentrálnak, és szorgalmazzák, hogy a kereskedelmi tárgyalások szociális, környezetvédelmi hatásait rendszeresen értékelni kelljen, és támogatni kell a strukturális munkanélküliség elleni küzdelmet. Tehát a módosító indítványok azok alapvetően a munkahely biztonság és a foglalkoztatás új munkahelyek teremtése köré továbbá a munkaügyi szabályok betartására, az európai munkahelyi szabályok betartására koncentrálódnak. Köszönöm szépen, tehát körülbelül ennyi, amennyit el kívánt mondani a képviselő. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. Nos, Birgit szépen még mindig a Libében van. Ő azt mondja, hogy az Európai Bizottság a harmadik országbeli piacokhoz való ö, piaci hozzáféréshez egy korrektúrmechanizmust kell, hogy megvalósítson. Ez az EU számára hasznos lenne, hiszen nem majkünk magunknak nem kellene kinyitni a saját piacainkat. Ez ösztönző lenne arra a harmadik országok számára, hogy megnyissák a piacukat. Birgit Szépel egy kicsit megtöbbent, amikor elolvasta ezt a jelentést, és azt tapasztalta, hogy csak a vállalkozások jogairól esik szó, hol van itt a szociális dimenzió, hol van a munkavállalók és a munkaadók jogainak összefoglalása. Ő Deutsch Tamásnak az összefoglalásjával kapcsolatban ezeket szerette volna elmondani, és azt gondolja, hogy a munkakörülményeknek a tiszteletben tartása természetesen az irányelvben már benne van, de ennek ellenére nem lenne káros, ha néhány alapelvre itt is utalnánk. Számunkra, a szocialisták számára különösen a következő pontok különösen fontosak nem szabad privatizációs nyomást gyakorolni a harmadik országokra, hiszen hagy döntsenek önállóan arról, hogy közbeszerzése kiírnak-e egy pályázatot vagy sem. Nem szabad nyomást gyakorolni, csak a piaci érdekeket figyelembe véve, hanem figyelembe kell venni az emberi jogok tiszteletben tartását a harmadik országok részéről. Ezen kívül, hogyha fenntarthatóságot kérünk ö, ö, számon a harmadik országokra, például az Ilónak a 94-es egyezményének a tiszteletben tartását, akkor magunkra vonatkoztatva is be kell ezt tartanunk. A kevésbé fejlesztett országok, fejlett országok hozzáférését az Európai Uniós piacokhoz korlátoznunk kellene a nemzetközi munkaügyi normákat mindig tiszteletben kell tartanunk. Birgit Szippel olvassa az előadó, azt gondolja, hogy a konstruktív munka nagyon hasznos volt az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Merci. Est-ce qu'il y a Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nem. Illetve elnézést, Grossman úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt arról van szó, hogy milyen szolgáltatások és áruk juthatnak be harmadik országokból az Európai Unió közbeszerzési piacára. Én a protekcionizmus és a bürokrácia emelkedésének veszélyét látom ebben a kereskedelem politika területén. A hatos cikk alapján egyéni esetekben kell elbírálni ezt a hozzáférést. És uh, itt a bizottságnak az álláspontja az irányadó. Az új protekcionista intézkedések bevezetésétől kell tartanunk ezen a területen. Függetlenül a kölcsönösségi elvtől nem járhatunk el a protekcionista intézkedésekkel nem szabad visszaélnünk, és nem szabad mindenáron védeni a versenytől a piacainkat. Ha tízes cikket veszük figyelembe, akkor a bizottság javaslata szerint sajnálatos módon olyan tempóban olvassa az előadó, hogy a tolmácsok számára követhetetlen a szöveg. A jövőben ellenőrizni kell az áruk származási országát és a költségvetési erőforrásoknak a rendelkezésre állását. Jelenleg olyan nyomás fog nehezedni az EU-s piacokra, hogy az árak ennek következményeképpeként nőni fognak, és tovább terheljük ezeket a terheket az állampolgárokra. Ez nagyon, nyomás, nagyon nagy nyomás gyakorol majd a vállalkozásokra, ez pedig ellentmond a célunknak a közbeszerzési piacon, ahol a bürokráciát szeretük volna csökkenteni. A közbeszerzés területén a nagyon komplikált kérdések, mint például a származási ország, a nemzetközi kötelezettségek betartása, mind nagyon összetett kérdések. Hogyha hatos cikk ennek teljesülnie kell, akkor a bizottságnak ellenőriznek kell, hogy minden egyes tender esetében betartják -e ezt a szabályt. Az ilyen eljárások a jövőben várhatóan csak hosszabbodnak, ez megint fokozza majd a bürokráciát. A tízes cikket is módosítania kellene annak érdekében, hogy simán folyanak ezek az eljárások az ajánlott áruk és szolgáltatások származási országát alaposan ellenőriznünk kell. Ha ezek harmadik országból jönnek, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az Európai Uniós piacok eleve kirekeztik ezeket az árukat. A konkurencia a harmadik országokból ez nem probléma, inkább kívánatos, de a probléma az, hogy mi történik akkor, hogyha nem igazságos ez a konkurencia. De a nem igazságos konkurencia ellen más eszközeink is vannak, például az ár alá ígérésnél minden egyes tender esetében vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani. Tehát még egyszer szeretném megismételni, az igazságtalan, túl alacsony ajánlatok ellen más eszközökkel is felléphettünk, ezt a liberálisok is elismerjük. Deutsch úr azt szeretné, hogy fellépjünk a jogsértő esetek esetében. De ugyanakkor létezik egy közbeszerzési irányelv is, és ennek a szövegnek alkalmazkodni kell ehhez. A liberálisok a, de, a dömping ellen vannak, és még egyszer az alacsony ajánlatok ellen, de ezt más eszközök és meg lehet oldani. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Köszönöm szépen. Köszönöm. Van neked. Nagyon szépen köszönöm, vannak egy további kollégák, akik kívánnak hozzászólni. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor Pirász úr a bizottságtól kívánna hozzászólni, kérdezem. Öni a szó. Oui, merci, Madame la Présidente. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindössze emlékeztetnék arra, hogy mi is a célkitűzése ennek a javaslatnak, amelyet a bizottság terjesztett elő. Időnként az Európai Bizottságra úgy tekintenek, mint egy olyan intézményre, amely bezárja az Európai Uniónak a piacait. Márpedig azt hiszem, hogy lényeges az, hogy áttekintsük, hogy hogyan is fogalmazta meg ezt a javaslatát a bizottság. Pont az ellenkezőjéről volt szó, mint eh, amit egyesek állítottak korábbi felépéseinkről. Kinyitni szeretnénk a közbeszerzési piacokat az 5 milliós euró küszöbértéket megállapítván. Az 5 millió euró feletti közbeszerzési piacokra eh, olyan safeguard, olyan védintézkedéseket alakított ki az Európai Bizottság, amelyek lehetővé teszik azt, hogy eh, adott esetben nemleges legyen az ajánlatra a válasz, de, de, de keretek közé szolgá, szorítva az ilyenfajta fellépés, nemleges fellépést. 7%-a a közbeszerzési piacoknak azon közbeszerzési tevékenységek, szerződések, amelyek az irányelven kívüli tartalmúak. Na most, hogyha azt nézzük, hogy milyen értéket képviselnek ezek, akkor ez jóval más arányt, részarányt mutat el akartuk kerülni azt, hogy túlságosan bürokratikus legyen az eljárás. Ami pedig a hatos cikkei tartalmát illeti a decentralizált mechanizmusnak az eljárását, nem lehet megtagadni egy ajánlatot, még mielőtt az Európai Bizottság nem ellenőrizte az, hogy az ajánlat eleget tett a feltételeknek. Tehát a fenntartásoknak a fogalma merül itt fel, a fenntartások pedig a korlátozások, azok azok a típusú korlátozások, amelyeket már nemzetközi szerződés megállapodás keretében rögzítettünk, tehát amelyeket elfogadtak a kereskedelmi partnereik. És amennyiben nem léteznek ilyen kölcsönös, lényegi egy viszonossági kritérium érvényesülések, akkor, akkor az eljárás más útra terelődik. Tehát itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy megvizsgáljuk, hogy létezik-e hátrányos megkülönböztetés vagy sem, hanem a gyakorlatokat is, konkrét eljárási gyakorlatokat is megvizsgáljuk, hogy azon vagyok nem korlátozó jellegűek. Tehát a feltételek rendkívül szigorúak, és a hatos cikk rendelkezik erről, csak úgy, mint a nyolcadik cikk a javaslatban. Tehát ennek fényében nagyon lényeges az, hogy, hogy részletesen elolvassák és átlássa mindenki a tartalmát a javaslatunknak, amelynek az indokolása is különösen fontosnak minősíthető véleményünk szerint. Szeretném még felhívni a figyelmüket arra, hogy nyilvánvaló, hogy nagyon lényegesek azok az észrevételeket, amelyeket az ample szakbizottságok fog megfogalmazni, de mint ahogy már egyesek hozzá szólásából kiderült, szeretném jelezni azt, hogy a szociális vagy a környezetvédelmi szempontok szintén olyan szempontok, amelyek már eleve benne vannak az alap irányelvekben, tehát az alap közbeszerzési nyelvekre utalok itt most. Ezekre utalok, tehát nagyon ö, nehéz lenne egy olyan instrumentummal most bevenni ö, ö, ezeket a szempontokat, mert hogy azok a szempontok már megvannak az alap irányelvekben, azokról már rendelkeztünk, azokat be kell tartani, de most itt egy más dologról van szó. Ö, itt most ebben a rendeletben ö, arra van szükség, hogy célzottan lépjünk fel, és kifejezetten azon ajánlátokat ö, vegyük kocsó alá, amelyeket harmadik országbeli vállalkozások prezentálnak, és amelyeknek a fő jellegzetességeiről rendelkezik ez a rendelet. De a rendelet semmiben sem van ellen azon szociális és környezeti és környezetvédelmi szempontoknak, amelyekről rendelkeznek az alapirányelvek, és amelyek tekintetében továbbra is természetesen egyeztetések folynak akkor, amikor a jelenlegi alapirányelvekről szóló egyeztetések és felülvizsgálatok folynak. Hát azt hiszem, hogy nagyon fontos volt, hogy ezeket a dolgokat így világosan rögzítsük. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök, amennyiben nincsen további hozzászólás, akkor őri úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden esetre érdekes volt abban az értelemben a vita, hogy egymásnak szinte homlok egyenesen ellentmondó ö, ö, dolgokat ö, kérjünk ö, számon a jelentéstevőn. Én nem érzem azt, hogy pont a szociális szempontok hiányoznak, hisz Dajs Tamásnak az összes módosítója lényegében erre vonatkozik, szociális foglalkoztatási feltételek, munkai egészséggel, biztonsággal, szociális biztonsággal, munkakörülményekkel kapcsolatos kritériumokat figyelembe kell venni, nemzetközi munkai normákat előfordít, ö, ö, ö, ö, tiszteletben tartani, ö, a ö, tisztességes munka előmozdítása, ö, kollektív szerződése megsérti. Tehát csupa olyan kérdés van, ami kifejezetten a, a mi kompetenciánk, és hogyha nem is kizárólag új elemként, de ezzel erősíteni kívánja, hogyha úgy tetszik a szociális dimenzióját a, a, a, az alap egyezményeknek. Ami pedig a, a liberális kollégának, Rajszon úrnak a, a kritikáját illeti, nem véletlenül mondtam el az elején, hogy a legnyitottabb közbeszerzési piac az Európai Unió piaca. Mindenki más, az összes versenytársunk sokkal jobban, ha úgy tetszik, sokkal inkább protekcionista módon védi a maga piacát. Egyáltalán Érdekünk az, hogy ők is jobban nyissák meg, ha már mi megnyitottuk ennyire, de az is érdekünk, hogy világos és ellenőrizhető szabályok és feltételek mentén lehessen a, a, az Európai Unió közbeszerző piacára lépni. Szerintem ebből a szempontból helyesen hangsúlyozza a jelentéstevő a a, a, a, a kívánalmakat. Ennek ellenére azt gondolom, hogy minden kritikára, javaslatra nyitott, és biztos vagyok benne, hogyha találkozik az árnyék jelentéstevőkkel, akkor ö, ö, meg fognak egyezni a, a módosításokban. Mi pedig, mint ö, ö, frakció természetesen támogatjuk majd, ami ennek végén ö, kialakul. Köszönöm. Merci. Donc, euh, je comprends que, euh, indépendamment de ce que la Commission nous précise sur euh, l'existence. Köszönöm, és valóban a szociális szabályokra való utalás, ezt hallottuk a bizottság képviselője szájából, is, a szakbizottságunknak lehetősége lesz arra, hogy Deutsch kollégánk munkájának hálamére hatóban megvizsgálja ezt az aspektust is. Ebben a szellemiségben fogom a módosítók benyújtásának április 19-én délig a lehetőséget megadni, az illetékes szakbizottság pedig csak novemberben fog dönteni a kérdésről, úgyhogy most megint megadom a szót Őri Csaba úrnak annak érdekében, hogy a második véleményét is, Dajcs Tamás véleményét is elénk tárja. Azon saját kezdeményezésű azon közleményéről a bizottságnak, amelyet maga az ENVI bizottság kezel a fenntartható növekedésről, biogazdaság Európa számára őré úr. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye itt már a 2020-as stratégia kapcsán az egyik fő prioritásként jelent meg a, a zöld gazdaság, mint olyan törekvés, amelyben potenciális lehetőségeket látunk mind egy egészségesebb, fenntartható növekedésre, mind pedig a munkaerő piac szempontjából, nevezetesen új munkahelyeket látunk ebben a, az elhatározott és kívánatos irányban. Ennek megfelelően Deutsch képviselői, képviselő úr is e, ezt ez szeretné hangsúlyozni. A világ népessége gyorsan nő, a természeti erőforrások nem fenntartható módon történő kiaknázása, az éghajlat várhatóan visszafordíthatatlan, vagy csak hosszú idő alatt megforduló változása, a biológiai sokféleség csökkenése, ezek mind összetett, szorosan összefüggő folyamatok, amelyeknek megoldásához a kutatás és az innováció rendkívül fontos. Ezért a véleménytervezetben a Dajs arra igyekszik rávilágítani, hogy a biogazdaság határozottan elő tudja segíteni ezeknek az összetett problémáknak a kezelését. Különösen fontosnak tartja, hogy munkahelyek jöhetnek létre, valamint, hogy figyelemre méltó többlet jövedelmek keletkezhetnek a mezőgazdasági termelők számára. A biogazdaság támogatja az ipari áruk alacsonyabb költségeken, kisebb energiafelhasználással, kevesebb környezetszennyezéssel történő előállítását, és mindezt egy erőforrás hatékonyabb, versenyképesebb társadalom megteremtése érdekében. Az innováció a fenntartható növekedésért az Európai Bizogazdaság elnevezési stratégia, a hetedik kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramra, továbbá az EU kutatási innovációs keretprogramjára, a Horizont 2020-ra épül. Dajs Tamás véleménytervezetében kiemeli, hogy az Uniónak az innovációs kapacitás javítására kell törekednie, különös tekintettel arra, hogy a kutatás és innováció eredményei minél előbb piacra vihető termékekben nyilvánuljanak meg. Nem egy hosszú jelentésről van szó, nem egy hosszú véleményről van szó. Lényegében ezek azok a pontok, amelyeket hangsúlyozni kíván a képviselő úr, és örömmel várja a kollégák esetleges észrevételeit, további javaslatait, és kész ezeket beépíteni a véleménybe. Köszönöm Csaba szépen. Ö, Gracias, señora presidenta. Bueno, con... kolléga, én magam, Antigone Papadopulo kollégám helyett kérek most szót aki Cipruson a tűzvészhez szeretne most már ő maga is az eurócsoport felelőtlensége miatt kialakult tűzvész szeretné eloltani, ezért nincs itt. Deutsch úrjelentés jelentés tervezete jónak, nagyon jónak tűnik, következetes, támogatni fogjuk. Vannak olyan dolgok is, amelyeket ez a jelentés még nem fogalmaz meg, és valószínű, hogy azokat be kellene illeszteni a szövegbe. Két gondolatom lenne ezzel kapcsolatban. A változás nem mindig a jónak hordozója, vannak vesztesei és nyertesei a változásoknak. És azok, akik vesztesek, nem szabad, hogy az útszélén hagyjuk őket. Most egy olyan technológiai, strukturális változásnak vagyunk tanúi, ahol nem szabad, hogy úgymond egyesekről elfeledkezzünk, magukra hagyjuk őket, valóban elébe kell menni a változásoknak, és azokat segítve, támogatni kell. És azok, akik úgymond az út szélén maradnak, azoknak támogatást kell biztosítanunk. A rugalmasság címere alatt nem mondhatjuk azt, hogy az alapvető szociális társadalmi életet el kellene felejtenünk. Nem szükséges, hogy a gazdaságban legyen egy szociális dimenzió is. Ezzel a gondolatkörrel fogjuk kiegészíteni Deutsch Tamás jelentését, azért, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottábbá tegyük azt. Ezt az új elemet, amely már létezik Európában. Kérem még valaki szót. Philippe Benyon. Yes, it's... Igen, Hát gondolom először azt kell bejelentenem, hogy érdekel ez a dolog, hiszen az én területem a biogazdaság is. Én úgy gondolom, hogy nagyjából jó jelentés, bár vannak területek, amiket szeretnék kiegészíteni. Szeretném részletesebben látni a bioenergia kérdését, és valószínűleg a hármas pontban van ez, ezen kívül a hetes pontban a vidéki gyakornoksággal kapcsolatban a szakmai képzésre szeretnék kitérni arra, hogy az EU vidékfejlesztési alapból hogy lehetne támogatást kapni, hogy lehetne nagyon magasan képzett csapatot létrehozni, amely majd tovább adhatja a tapasztalatait. Azon kívül a hatos pont, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy a hatos pont főleg a környezetvédelemre tér ki, és nem a foglalkoztatásra. Én úgy gondolom, hogy ez egészen egyoldalú, és a biodiverzitás veszteségére koncentrál, miközben nagyon nagy konzerválási programok működnek az EU-ban, ott természetesen más skillekre van szükség, de ezek a programok gazdagítják a, biogazdas, a biodiverzitást, és nem a biodiverzitásnak a <clears throat> veszteségéhez járulnak hozzá. Hát most így ennyit tudnék összehozni, de majd még belegondolok, hiszen ezen a területen azért van egy kis szakértelmem, de azért megígérem, hogy visszafogom magam a módosítók számát illetően. Köszönöm szépen, bárki más kére még szót. Nem? az Európai Bizottság kíván-e szót kérni? Tessék parancsolni. Polanri úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság üdvözli, hogy a parlament a biogazdasági közlemény iránt érdeklődik, és az ample szövegíróját szöveg íróját is üdvözli az Emplő szakbizottság véleményében egy olyan folyamatot ír le, amely a stratégia végrehajtását írja le, és a bizottság is osztja az önök szakbizottságának véleményét, tehát a biogazdaság valóban munkahelyeket teremthet a vidéki és ö, ö, egyéb területeken több mint 20 millió szeméről van szó, a megújuló erőforrásokat használjuk így föl, újra életet lehet lehelni, így a vidéki és partmenti területekre az élelmiszer feldolgozás, a halászat és más ágazatokra gondolok a vállalkozói kedvet is ösztönözni kell például képzési programoknak hála ezeket el kell juttatni valóban a felhasználókhoz, és lehetőséget kell biztosítani, hogy számos választásból válogathassanak az egyének. A termékek előállításáról van szó, a társadalom és a végfelhasználók érdekeiről is szóban valóban a biogazdaságot úgymond magukévá tehetik következetes megközelítésnek hála a felhasználók. Ezzel lehetne az ellátási láncot megújítani, és a Horizont 2020 keretében a különböző eszközöknek hála a kereskedelmi forgalmazást is javítani kívánjuk az ilyen forgalmazható termékek esetében. Bátorítani kell a vállalkozásokat, kisebb középvállalatokat, hogy a biostratégiát végre lehessen hajtani a Horizont 2020 program keretében. Köszönjük a parlament stratégiához nyújtott támogatását a költségvetésnek, hála is, amely betervezett költségvetés, és a biogazdaság sikere Európában majd javítja a versenyhelyzetet, a függetlenséget eh, is javítja, valamint a munkahelyteremtést és az egyes polgárok biztonságát. Őri úr, tessék parancsolni. Kíván szólni még? És köszönöm szépen a kollégáknak a véleményét, Tolmácsi fog, tolmácsolni fogom Dacs képviselő úrnak. Ha jól látom, itt nagy vita nem lesz, inkább egymás segítő, közösen építkező együttműködésre van kilátás. Úgyhogy én bízom benne, hogy viszonylag hamar véglegesíteni tudnak egy olyan szöveget, amely mindannyiunknak a megelégedésére szolgál. Úgyhogy Ennyi van, tolmácsolni fogom az elhangzottak a Dacs képviselő úrnak. Köszönöm szépen, és egyben miután a következő napi rendi pontnál Zsors Bak kollégám lesz az előadó, csak jelzen, jelezném az elnök asszonynak, hogy úton van, és egy-két percen belül itt lesz a teremben. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen a Őri úrnak is, hogy a szervezéshez segítséget nyújt nekem. Ami még Dajcs úr jelentését illeti, a módosítók benyújtásának határideje március 26-a déli, azaz, hogy 17 óra, javítja magát a tolmács, és májusban lesz róla szavazás. Köszönöm Bach úrnak, hogy ilyen pontos, ez azt jelenti, hogy azonnal át is térhetünk a 16-os rendi pontra, amely arról szól, hogy a véleményét megfontoljuk az Európai Unió légiközlekedéssel kapcsolatos külpolitikájáról és a jövőbeli kihívások kezeléséről. EGSB is megfogalmazta SMV véleményét. Most kívánjuk a jövőbeli kihívásoknak való megfelelés útjait megtalálni, és ez egy saját kezdeményezésű vélemény, ahol a ö, szakbizottság az illetékes, Marianian Marinescu úr tollából született ott egy jelentés, a véleményt pedig George Bach úr fogjon megosztani velünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell, hogy valljam, hogy hú, nagyon siettem, hogy ideérjek időben, azért most németre térnék, át kényelmesebben fejezem ki magam. A légi forgalom egy nagyon fontos kereskedelmi szektor az Európai Unióban, sajnos a potenciálja még kihasználatlan. Jelenleg 5,1 millió embernek ad munkát, és az európai GDP-nek több mint 2,5%-át adja ki, több mint 350 millió euróval, milliárd euróval. Az utolsó közleménye szerint a bizottságnak a légiközlekedési külkapcsolatok területén nagyon nagy erő lépések történtek, de a célokat még nem értük el. Ma, nyolc évvel később, és egy válsággal később a kérdés még inkább fontos, hiszen új kihívásokkal áll szemben ez a piac. Az egyik leggyorsabban növekvő légi közlekedési mm, rész ez globálisan Európán kívül helyezkedik el, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unióban többet kellene beruháznunk ebbe a területbe. Európa nem szabad, hogy saját magát akadályozza ezen a területen a különböző jogi aktusokkal és az eltérő nemzeti adóztatással. Ezek nagyon nagy akadályok és nagyon leterhelik a biztonsági intézkedések és a magas költségek, a reptereket is, és ez a versenyképességét károsítja az európai légiközlekedésnek. Számunkra nagyon fontos, mint Employee Szakbizottság számára, hogy a munkajogi kitételeket figyelembe velők, és azt hiszem, hogy a harmadik országokkal aláírt egyezményekben ragaszkodni kell a környezetvédelmi kritériumainkhoz, a munkahelyi normáinkhoz. A liberalizáció nem szabad, hogy ahhoz vezessen, hogy a szociális biztonság háttérbe kerüljön. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és igazságos versenyhelyzetet kell teremtenünk, de ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy az európai normák és az európai munkavállalási normák ne sérüljenek. 1500 karaktert kaptam arra, hogy ezt a szöveget megírjam, ennyi fér bele, de köszönöm a kollégáknak a módosító benyújtását, és várom még a 27-ig beérkezendő módosítókat. Köszönöm. Steinrück. Yes, uh, thank you for your... Benya úr. Köszönöm szépen a megjegyzéseit a jelentés elkészítőjének. Valóban sok minden, amit ön elmondott, az az én malmomra hajtja a vizet, ugyanezt szerettem volna is elmondani. A piaci hozzáférésről és a liberalizációjáról a belső piacnak valóban szerintem is nagyon fontos, az egységes európai égbolt is igen nagy jelentőséggel bír, mert valóban az iparág egészét versenyképesebbé teszi és versenyképesebb a külső szempontból is. Egyetértek az előadóval abban, hogy nem szabad, hogy a foglalkoztatási szerepkörök úgymond másként alakuljanak, mint a meglévő meglévő szabályok, amelyeket megfelelően kell alkalmazni, végrehajtani. Ami a jogalkal, jogalkotói módosítást illeti, hát ott egyeztetésre van szükség, hogyha jogszabálymódosítást akarunk. Ami az erre való utalást illeti, azt szerintem tovább megy annál, mint amit én szeretnék itt látni. A pozitív oldalát is meg kell a dolgoknak vizsgálnunk, hogy milyen potenciális munkahelyteremtés születhet az ilyen új lehetőségeknek milyen pozitív hatásai lehetnek nem csak egymással kapcsolatban, az európai belső piacsal kapcsolatban, hanem a világ számára is, vállalkozások számára is vonzóvá kell tennénk az Európai Uniót. És lehet, hogy itt munkahely létrehozására van potenciális lehetőségünk, hogyha hogyha háttérországgal is kapcsolatokat teremthetünk, és valóban a beruházások számára is vonzó lehet az ilyen megoldás. Ezzel kapcsolatban egy módosítót fogok benyújtani. Jutta Steinrück most. Nos, hogyha George Bachnak a számadatait hallgattuk, akkor nyilván most már látjuk, hogy mennyire fontos az európai légiközlekedés a gazdaság számára. Nem csak adó szempontjából, hanem munkahelyek biztonsága szempontjából is. Nyilvánvaló, hogy akkor ezzel kapcsolatban nagyon sok dosszié születik, és nagyon sokat szeretnénk ezzel foglalkozni ebben a szakbizottságban. A földi szolgálat, a repterek helyzete, a kabin személyzetnek a helyzete, a pilóták helyzete, általában véve a légi közlekedési társaságok Európában nagyon nagy versennyel találják szembe magukat globális szintéren. Az lenne a cél, hogy jó és új munkahelyeket teremtsünk a raptereken és ezeknél a vállalatoknál. Talán ezt a megfelelő egyezmények kötésével érhetjük el, hogyha az európai repterek elsorvadnak, és más utazási célú reptereket vesznek igénybe az emberek, akkor sok munkahely elveszik. Az elmúlt évben 20 ezer munkahelyet helyeztek ki, például Európán kívülre. Én Zsors Bach jelentéséhez hozzáfűzném azt, hogy ezt nem vihetik el a hátukon az emberi, az európai állampolgárok. George Bach jelentésében szeretném a négyes, ötös és hatos pontban, hogy a szociális aspektus jobban kiemelkedne, illetve azt, hogy eltorzult a verseny, az EU és a harmadik országok közötti verseny az ázsiai országokkal szemben teljesen torzá vált, és nekünk a szociális és a környezetvédelmi aspektusokra vigyáznunk kell. Amit el kell kerülnünk, és nagyon örülök annak, hogy George Bach ezt elmondta, nem szabad a béreket, az alacsonyabb béreket elfogadni harmadik országokban, hogy ez jelentsen konkurenciát a számunkra. Nekünk bizonyos béreket, bizonyos normákat be kell tartanunk. Az arab félszigeten, nagy, az arab félsziget vállalkozásai, légitársaságai nagyon nagy konkurenciát jelentenek számunkra ezen a téren. Ez elfogadhatatlan így a légi közlekedési cégek az EU-n kívül kell, hogy tartsák magukat az illó gyülekezési jogához, a tarifák kiszabásához, a munkahelyi normákhoz, és így tovább. A szociális kitételek a légiközlekedési egyezményekben mindig bele kell, hogy kerüljenek. Én azt hiszem, hogy mindenki pontosan tudja azt, hogy támogatnunk kell a vállalkozásokat, de ugyanakkor ennek a szakbizottságnak a munkavállalók érdekeit kell szem előtt tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen, bárki más kíván -e még szót kérni. Ha nem, nem, nem, nem, akkor az Európai Bizottság részéről Bolyó asszony, hogyha szót kíván kérni, jó napot kívánok! Tisztelt elnök asszony, témafelelős úr, tisztelt képviselők! A bizottság támogatja teljesen nagy mértékben mindazt, amit elhangzott, ön is, önök is utaltak arra, hogy a légi közlekedési ágazat is komoly munkahelyteremtő erővel és növekedési potenciállal bír, és a méltányos versenynek kell, hogy uralkodjanak szabályai a nehézségeket kezelni kell a belső piacon, de biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság a méltányos versenyt kívánja a légiközlekedési szolgáltatók számára biztosítani, és ez az egységes élbolt és a, ö, ö, repülésügyi csomag célja is de nem csak belső irányba, hanem kivéle is, szere, kifele is ezt kívánjuk megvalósítani. A külső aspektusok területén szeretnénk a nem diszkriminatív intézkedéseket megerősíteni, a, e, például a résidők, vagy éppen a e, légi kikötők használati díjai tekintetében. A környezetvédelmi a fogyasztóvédelmi, a versenytörvények eseteit is így kezeljük. Így például a 2079-es irányelvvel kapcsolatban is így léptünk fel. Az ötös, mód, az ötös bekezdéssel kapcsolatban megerősíthetem, hogy a tárgyalások előkészítésekor a szociális partnereket mindig bevonjuk, és figyelmesen figyelembe vesszük a megjegyzéseiket, a szociális partnereket, a tárgyalásokra meghívjuk, mint megfigyelőket. Köszönöm szépen! hogy a jelentésben utalnak arra, hogy a 868-2004-es rendelet felülvizsgálata során, amely a tisztességtelen tarifákról szól, egyenlőtlen helyzetet alakít ki a légiszállítók számára, és hatékonyabb eszközt kell kidolgoznunk, hogy védjük a verseny, tisztességtelen verseny, a favoritizmus áldozatai, a mi nemzeti légitársaságainkat kívánjuk védeni a diszkriminatív gyakorlatok ellen nehéz lett ezt az eszközt úgy felhasználni, hogy a harmadik országokra ugyanazon normákat erőltessük rá, mint a mieink, de most igen kezdeti szakaszában járunk a gondolkodásnak, és természetesen a 686-os rendelet, a 868-as rendelet felülvizsgálatáról öm, fogjuk tájékoztatni a parlamentet. A felülvizsgálati klauzát mindenképpen a légiszolgálati eh, egyezményekbe is bekívánjuk illeszteni. Az Európai Bizottság nagyon aktívan készítette elő és koordinálta a légi közlekedési konferencia kidolgozását eh, az ICAO szervezésében. Azt eh, szeretnénk elérni, hogy a méltányos versenyt emeljük ki, és az ír soros elnökséget is felkértük arra, hogy napirendjén a kétoldalú megállapodásokban a tisztességes verseny záradék mindig szerepeljen. Köszönöm a figyelmüket. Euh, Köszönöm szépen, Bakur. <clears throat> Én úgy gondolom, hogy nem sok mindent kell hozzátennem. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, a bizottságnak is. Die Hinweise, die Sie gegeben haben auf die Arbeiten, die demnächst einstehen. A javaslataikat is köszönöm a jövőre nézve. Azt, hogy a szociális partnereket be akarják vonni a munkába, ezen kívül a parlamentet, és örülök az együttműködésnek, köszönöm. Parfait. Et dans ces... Ez így tökéletes. március 20-a a határidő a módosítók beterjesztésére, feltéve, hogy persze a Transzakbizottság is majd kidolgozza az ő álláspontját. A mai délutánnak véget vetnénk, kívánok mindenkinek kellemes estét, és holnap reggel találkozunk 9 órakor. Kérem hozzák magukat a szavazókártyájukat.